Üdvözöljük Duka Dukazolyomi urat! Ön az egyetlen képviselő, aki itt van körünkben. Hát ez igazán sajnálatos. Vagy már elkezdődött a választási hadjárat, a kampány, vagy nem tudom mi ez oka, de hát nagyon érdekes a témánk, egy-két szakértő jött hozzánk, Azért, hogy nem másról, mint, és ezt magyarul, magyarosan mondja a tolmács, eszmecserét folytassunk az Európai Uniónak az emberi jogok katonai és biztonsági magáncégek általi megsértése elleni küzdelemben betöltött szerepéről. Először azonban arról, erről a kérdésről fogunk vitázni, utána pedig egy tanulmánytervezetet mutatunk be a szólásszabadság és a vallásszabadság kölcsönös kapcsolatáról, azután az emberi jogokért dolgozó kambodzsai csoportról lesz szó, illetve a Törökország kérdéséről. Remélem, hogy további képviselők is érkeznek. Köszönteni szeretném a munkatársakat, és arra szeretném kérni őket, hogy hívják már ide a képviselőiket azért, hogy gazdagíthassuk a véleménycserét kettes napirendi pont az elnök közleményei, hogyha már amennyiben egyet értenek a napirenddel. Van itt egy sürgősségi határozat, állásfoglalás, melyet december 18-án Zimbabwe kérdéséről fogadtunk el, és arra várunk, hogy ennek az országnak a szankció rendszerét megszigorítsák. Ez egyébként meg is történt decemberben, a tanács határozott erről. Kibővítik azon személyek listáját, akik arra vonatkozik ez a szabályozás, is, akiket eh, nem engednek belépni az Európai Unió térségébe. Ez egy önkérés, amelyet állásfoglalásunkban megfogalmaztunk, és a tanács végül követte kérésünket. Azután az emberi jogok képviselői Oroszországban. Felháborodással és megdöbbenéssel állapító hallottuk, hogy Markelov urat és Barbalova asszonyt nyílt utcán lőtték le, mindketten a Novoja Gazeta újságírói voltak. Ez az az újság, amelyben Anna Politovskaja és más újságírók is dolgoztak. Egész egyszerűen nyílt utcán lemészárolták ezeket az újságírókat. Oroszországban beszélünk majd az emberi jogok helyzetéről, és március másodikán tartunk erről egy ülést. Nos, még az elnök közleményei kapcsán a tunéziai rosszabbodó emberi jogi helyzetről szeretnék szólni az elmúlt néhány hétben. Hallottunk a sajtó problémáiról, igazából nincsen sajtószabadság. Mi több, nagyon híres emberi jogi aktivistákat próbáltak lejáratni, és aztán a Kalimár rádió adónál az újságíró, aki itt dolgozott, nem dolgozhat már, a számítógépeket lefoglalták, és a különböző berendezéseket, számítógépeket és más adattároló berendezéseket a rendőrség lefoglalt. Egész egyszerűen az információ szabadságot érte támadás. Amin úr a magrebi emberi jogi szervezet koordinátora a tunéziai kormány képviselőivel találkozott, és a találkozóra nem utazhatott be Tunéziába. Arra kértem az elnököt, hogy tegyen valamit ebben az ügyben, különböző eszközök állnak lehetőségünkre, Többek között arra, hogy javítsuk a kapcsolatot. Aggaszt bennünket a tunéziai helyzet. Bien. Alors, l'échange de vues, donc point 3, l'échange... Nos, a véleménycsere, az eszmecsere kérdése, az Európai Unió szerepe, az emberi jogok katonai és biztonsági magáncégek által megsértése elleni küzdelemben betöltött szerepéről. Szakértőinkkel kísérletet teszünk a szabályok és a normák megvilágítására, mely a magánbiztonsági cégekre vonatkoznak, és a különböző szabályszegéseket akarjuk bemutatni, melyet a cégek logisztikai és biztonsági, valamint képzési tevékenységük foly- folytán követtek el. Különböző emberi, jog, emberi jogokat sértettek ezek a cégek, ezek a biztonsági cégek gyakran erőszakot alkalmaznak civilek ellen, kényszerprostitúció, megerő, erőszakos cselekmények, e, szexuális erőszak, a semlegesség be nem tartása, az állam szuverenitásának e, figyelembe, figyelmen kívül hagyása, és még sorolhatnánk azokat a tényállásokat, amelyeket e cégek tevékenysége során megvalósítanak. Az ezen cégekre vonatkozó szabályokat az emberi jogok és a nemzetközi jog szempontjából kell megvilágítani. Kinzi úr, Mézner úr és Kolanovszki úr a felkért szakértőink, akik igyekszenek az Európai Unió lehetőség szerinti fellépését megvilágítani e magán cégek tevékenysége során. Kinzi úrral kezdjük a munkát a londoni King's College védelmi kollégiumának a munkatársa. Körülbelül 10 perc idő a rendelkezésére, Kinzi úr. Köszönöm szépen, állnak asszony. Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy a magánbiztonsági cégekre szeretnék koncentrálni. Az amerikaiak használják ezt a fogalmat, a, a Private Security Company-t. A legtöbb cég, amely ezen az üzletágban dolgozik, általában fegyveres biztonságot kínál, de nem katonai tevékenységet folytatnak. Ezen felül az EU-ra szeretnék koncentrálni, és megvilágítom, hogy mit tehet és mit tesz az EU, valamint az Európai Unióban székelő cégekre koncentrálok, nem az USA, USA-ból jövő cégekre. Kollégám pedig biztos szól az utóbbiakról is. Nos, a 70-es évek elején jött létre ez a biztonsági uh, iparág, az emberi jogok uh, kérdése és a magánbiztonság szolgáltatása nem ütközött össze a 90-es évekig, illetve nem került a rendre, azonban akkor Angolában, Sierra Leone-ban lépett fel az EU, és a Human Rights Watch akkor egy beszámolót írt az emberi jogok lábbal tiprásáról az MPLA Um, erői által, bár a cégek általi emberi jogsértésről csak um, mellékesen volt szó. A um, hidegháború alatt általában főleg védelmi feladatokat láttak el ezek a cégek. A hidegháború utáni időszakban ezek a cégek több szolgáltatást kínálnak, és ez ebből ered, hogy potenciálisan sérthetik a a emberi jogokat konvojokat is védenek, és statikus védelmet biztosítanak, és egyre inkább részt vesznek a biztonsági ágazat reformjában. Ilyen módon természetesen nő megint annak az esélye, hogy az emberi jogokat sértik meg. Kevés cégről beszélünk egyéb iránt. Az USA-ban és az Egyesült Királyságban mondjuk 30 max 40-re tenném a cégek számát, amelyek mérvadóak. Nagyon könnyű egy ilyen céget megalapítani, egy faxra van szükség, egy bélyegzőre, és hát persze tudni kell, hogy hogyan kell szerződéshez jutni. Kevés cég van, amelyek a saját tevékenységüket szabályozzák. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a cégek legtöbbje nem fegyveres védelmet biztosít. Thank you. Uh, and the majority industry actually work in parts of the world. És a világ olyan sok területén dolgoznak, ahol büntetőjogi felelősségre vonhatóak ők, de Kongóban, Afganisztánban, Iránban, Irakban azonban nem állt fenn ez a felelősségre vonás lehetősége, de a legtöbb cég olyan cégekben, Kenyában, Tanzániában és más afrikai országokban dolgoznak, ahol igenis büntető jogi felelősségre vonhatóak. És ezekben az országokban működik a jogrend és az igazságszolgáltatás. Kinek dolgoznak ezek a cégek? Irakban az kormányokat szolgálják, akiknek nagy követségeik vannak Irakban, szó, dolgoznak az iráki kormánynak, az Egyesült Nemzeteknek, az ENSZ-nek, a Világbanknak és egy sor multinacionális cégnek, akik a cég vezetői eh, szábára biztos, személyes biztonságot kínálnak, mondjuk a KBA említhető ezek közül, de például az olaj eh, kitermelést védték, vagy eh, az iraki újra, újraépítésben vették ki a szerepüket, és nem csak az USA kormányzati képviselőit, hanem mérnököket, cégvezetőket is védtek, személyvédelmet biztosítottak számukra. Ez a Matrix szerződés, melyről beszélek, ez az ideigi történelem legnagyobb szerződése. Felelősek azért, hogy az iraki rendőröket képezzék ezek a cégek, Sőt, az iraki hadseregben is képzéseket nyújtottak. És az iraki 2005-ös választások során is biztonsági szolgáltatásokat nyújtottak. A világ más területén szoros védelmet kínálnak, de mondjuk konvoj védelmet nem kínálnak ezekben az országokban. Ezt leginkább Irakban kínálják a konvojok védelmét. Hogy néz ki a iparág jöven, jövője? Nos, ez az iparág nem azt mondanám, hogy leáldozóban van, ez nem helyes megfontolás, de hogy elérte mondjuk zenitjét 2006-2007-ben. És azóta egyre kevesebb megbízás jön be a cégek irodáiba, különösen fegyveres biztonsági megbízások nem érkeznek, ezért más piacokat is keresnek. Például a konfliktus utáni stabilizációs rekonstrukció területén egyre aktívabbak, vagy a humanitárius és fejlesztési segítségnyújtás területén is aktívak. Ezek azok a területek, ahol az iparág terjeszkedni akar a jövőben is. Ez is egy olyan terület, amelyre figyelmünk, figyelnünk kell, hiszen itt is fennáll az emberi jogok megsértésének potenciálja, lehetősége. Az elmúlt tíz évben követtem nyomon az iparák tevékenységét, mondjuk olyan területeken, mint Ikar, mint Irak. Nagyon nehéz megragadni a e, jogsértések szintjét. Vannak nagyon híres, hírhett esetek, amelyekről a médiumok e, beszámolnak, a, az a téri vérengzés volt az egyik ilyen, illetve az Abu Garaibi börtönben történtek. Van mondjuk még két-három ilyen nagyon híres eset, de ennek ellenére rengeteg sor emberi jogsérelem történt Irakban, de nagyon nehéz megállapítani ennek a léptékét, nagyon nehéz azt mondani, hogy milyen súlyú a probléma. Tudjuk, hogy ezek a szerződésesek gyakran fittyet hánytak az emberi jogokra, másrészt Azért az emberi jogi szervezetek arról számolnak be, hogy az iparág eh, nagy része, tehát a biztonsági cégek, szolgálatok javarészt betartják, az, tiszteletben tartják az emberi jogokat. Múlt évben jelent meg például a Human Rights Watchnak erre vonatkozó beszámolója. Milyen jogi eszközöket lehet felhasználni azért, hogy az emberi jogok be nem tartói ellen fellépjünk. Van a zsoldosság elleni törvény. Ugye a nemzetközi jogban a zsoldosság kérdését nem lehet definiálni, illetve ezzel nem lehet a magánbiztonsági cégek ellen fellépni. Jeffrey Best írt arról, hogy bárki, akit a zsoldosság definíciója alatt öm, perelnek be, ö, az lényegében nem fogják elítélni, mert rengeteg kibúvó van a jogban. Azután van egy nemzetközi konvenció a zsoldosok finanszírozása és felvétele és toborzása ellen. 98-ban fogadták ezt el, 2001-ben lépett érvényre, de soha nem használták vádemelésre. És Simon Neman és Nick de Toit ellen, ugye Ekvátorban és Gíne, új Gíneában ítéltek el őket, ellenük használták ezt a tényállást. 2000 2002-ben pedig a brit kormány egy zöld könyvet adott ki, amely a Sedline 79-es ügyre reflektált. A Sedliner, ez egy Egyesült Királyságbeli magánbiztonsági cén, cég Sierra Leone-ban próbált fegyvereket csempészni, megkerülve az ENSZ embargóját. Több javaslatot is fogalmazott, megfogalmazott ez a zöld könyv, de egyetlen javaslatot sem fogadtak el a jogalkotók, illetve a brit kormány mind a mai napig. Mi több, ebben a hónapban jött egy olyan javaslat, mi szerint, hogy a külügyminisztérium tegyen javaslatot arra, hogy melyik opció mellett kötelezi el magát, de a külügyminisztérium nem hallatta a hangját. Más dokument is van, amely nem jogi súlya rendelkezik, egy svájci kormány kezdeményezésre eh, az ICRC adta azt ki, és ez talán a legjobb dokumentum, amelyet ismerek, amely a jövőbe mutat. Eh, de tudom, hogy az ICRC képviselője szólni fog erről a dokumentumról. Tehát a dokumentummal az a probléma, hogy nem eh, jogilag kötelező érvényű, csak jó gyakorlatokat, good practice-eket fogalmaz meg, és jó irányba mutat legalábbis például a szerződésesek vagy a magánbiztonsági cégek munkatársainak felvételének kiválasztási kritériumaira tesz javaslatot. Tehát hasznos ez a dokumentum. Úgy gondolom, hogy ez egy jó dokumentum, amely biztosítja azt, hogy a jövőbe lépjünk. Tudom, hogy csak 10 perccel rendelkezésemre ezért is beszélik ilyen roppan gyorsan. Szóval azt kell látnunk, hogy ez az iparág, ez fennáll, és nem is fog eltűnni a jövőben ne, de mondjuk mindazt, amit 2002 és 2007 között láttunk Irakban, talán nem fogjuk még egyszer megtapasztalni, hiszen itt nem volt szabályozva a magánbiztonsági cégek tevékenysége. A CPA 17-es például azt jelentette, hogy nem volt natkozott rájuk az irak, iraki bíróságok joghatósága. Tehát kvázi jogmentes térben tevékenykedtek. The market for, the, uh, for their services global. Globális a biztonsági cégek piaca. Az iparág persze Washingtonban uh, koncentrálódik, hiszen az USA kormányától kapnak szerződéseket, megbízásokat, de Londonban is sok ilyen cég van. Ennek történelmi oka van, hiszen az iparág és az Egyesült Királyság régi közös történetre tekinthet vissza. A Watchguard International volt az első cég, amelyet az SAS, tehát a brit elit alakulat korábbi vezetője állított fel, és ennek központja Londonban van. Más országokban is létrehoztak fiókokat, Franciaországban, Izraelben, Ausztriában és Dél-Afrikában, hogy csak négyet a legfontosabbat említsek, bár kutatásaim alapján joggal vélelmezhetjük, hogy nem sok cégről beszélhetünk, és például Hollandiában kiderült, hogy ott is jelen vannak más cégek által, de tehát hiába vannak fiók vállalataik más országokban, ezért az USA-ban és az Egyesült Királyságban vannak jelenleg inkább. A Human Rights Watch, nem a Human Rights First jelentése arról írt, hogy az iparág legtöbb szereplője tiszteletben tartja az emberi jogokat. A kérdés számomra az, hogy a néhány cég és képviselő, akik nem figyelhánynak az emberi jogokra, ezekkel hogy bánjunk? Kevés cégről van szó, kevés munkatársról, de mégis komoly problémát jelent. Ez hogyan lépjünk fel velük szemben? Nos, az én kutatásaim által azt mondhatjuk, hogy a szabályozás nagyon fontos az iparák számára. Szabályozni kell a magánbiztonsági cégeket, de a magánbiztonságra kell, hogy koncentrálni a szabályozásnak, és, az a, és a fő tevékenységükre, amely fegyveres védelem hiszen innen ered az emberi jogok lábbal tiprásának legnagyobb veszélye. A magánbiztonsági cégek gyakran logisztikai segítséget adnak a hadseregeknek. Most ezt ma hosszú éve teszik ezek a cégek, és átalakult a hadviselés szerepe, hiszen az ellátó hátteret magáncégek adják, tehát a postai szolgáltatásokat, a mosodát, az élelmezést, vagy mondjuk úgy a gulyás ágyuk hálózatát magánbiztonsági cégek adják, és így és ezeket magá, magáncégek adják, és magánbiztonsági cégek biztonság, biztosítják őket, és bizony itt fennáll a veszélye, hogy összekeverjük ezeket. Ám hogyha szabályozzuk ezeket, akkor az olyan cégek, mint a KBR, bajba kerülhetnek, hiszen az olyan országok, az olyan hadtestek, mint az ENSZ hadtestek jelentősen hagyatkoznak ezekre a magán a logisztikai cégek szolgáltatására, tehát fontos, hogy a logisztikai ö, szolgáltatásokat és a biztonsági szerződéseket megkülönböztessük egymástól. A CMOD új szabályozást készít elő azok számára, akik az MOD számára dolgoznak. És ez a szabályozás fontos szerepet fog játszani. Még egy észrevételt tennék. Kutatásaim során a brit külügyminisztérium volt az egyetlen olyan magán cég, amely az egyetlen olyan szervezet, amely magán biztonsági cégeket alkalmaz. A Honvédelmi Minisztérium sem Nagy-Britanniában, sem Franciaországban nem alkalmaz ilyen magánbiztonsági cégeket, tehát főleg a külügyminisztériumok szolgálatában állnak ezek a cégek. Na, ennyit volt, ennyi fért bele a 10 percben. Köszönöm szépen, Kinszi úr, és most megadom Messner úrnak a szót, aki pedig az International Peace Operation igazgatója. Parancsolja, öné a szó. Köszönöm szépen, állnak asszony. Csak szeretném köszönni az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy meghívtak, és hogy e fontos kérdéshez hozzászólhatok. A nemzetközi e, béke e, bevetések e, szervezete 50 magáncéget képvisel a világon, amelyek szolgáltatásokat biztosítanak a béke fenntartó missziók számára, és remélem, hogy értékes szempontokat világíthatok meg a képviselőknek a tevékenységünkről minnyájunknak fontos érdeke, hogy a békefenntartó és biztonsági intézkedések és bevetések működjenek. Közös értőkünk ezek, hiszen az magán lakosságot, a civil lakosságot biztosítják ezek a bevetések. A háborúk által megrendített társadalmaknak nagyon nagy szükségük van az ilyen békefenntartó és béketeremtő intézkedésekre úgy gondolom, hogy minnyáján úgy gondolják, hogy a konfliktusos és a posztkonfliktusos területen szükség van a békefenntartó intézkedésekre, de a szomorú realitás az, hogy gyakran ezen bevetéseknek nincs elegendő eszközük és nincs elég pénzük. Hatalmas léptéket értek el a béketeremtő és békefenntartó akciók, és a nyugati országok jelentős erőfeszítéseket vállalnak ezekben. A biztonsági és stabilitási intézkedések a kevésbé fejlett országok hozzá együttműködésére számítanak. Elismerjük persze ezen országok tevékenységét, de a valóság az, hogy gyakran nem olyan jól képzettek és nem olyan jó felkészültségűek, mint a nyugati cégek és hadseregek képviselőit. Tehát a modern béketeremtő intézkedések területén egy stabilitási hiátus jön létre, és ezt a magánágazat egyre jobban éri, érzi. Fontos, hogy megértsük, hogy mit értünk a magánszféra által. A nemzetközi béke és stabilitási bevetések során a légiszállítás, az, az teherszállítás, a logisztika, az egészségügyi ellátás, a képzés, a technológia, és persze a biztonság azok a területek, amelyekben a magáncégek szolgáltatásokat nyújtak, nyújtanak. A legutóbbi becslések alapján az iraki USA bevetésben mintegy 160 ezer magánbiztonsági alkalmazott dolgozik. Ezek közül csak tízezer az, akik a biztonság megteremtésében vesznek részt. Hogy ismételjem meg? Tehát a magán ágazatból akik az iraki tevékenységen dolgoznak, 160 ezerből csak 7 százaléknyi dolgozik a biztonsági ágazatban. Amikor tehát a magánbiztonsági cégeket tekintjük, akkor mindig egy széleskörű ipar kis részére kell gondoznunk. 160 ezer nagyon soknak tűnhet, hogy ha azt gondoljuk, hogy ezek magán a cégek alkalmazottai Irakban, de fontos, hogy lássuk, hogy milyen tevékenységet eh, folytatnak, milyen feladatuk van. Vannak nyugatiak, vannak harmadik államokból jövők, több mint 80%-uk azonban iraki, akik a saját országuk újraépítésében vesznek részt. Voltak éppen a helyi lakosságot alkalmazzák ezek a magáncégek, és ez nagyon nagy előnyökkel jár. Biztosítja például, hogy a magán a szerepet vállal az újraépítésben, és hozzájárul a tudásával, képzettségével a munkához. Ezen felül persze komoly kapacitás, képzési előnyökkel is jár a foglalkoztatás ezen, formá, ezen formája. Nagyon fontos az iparág ö, lép, anyagi léptékét is tekinteni. Vannak vadbecslések, amelyek 100 milliárd dollárról beszélnek, de valóság inkább egy ötöd ennek. A nyeremény mar, marzsok 3, 1 és 3 százalék között mozognak. Ez egy olyan ipar, és ez az iparág néha 5%-os profitot ér el, tehát ez nem egy olyan profitábilis eh, iparág, mint amit sokan gondolnának. Letagadhatatlan, hogy eh, az iparág eh, tevékenysége nagyon nagy kihatással van, és nagyon látványos, de most teljesen mindegy, hogy 100 milliárd vagy 20 milliárd dolláros az iparág forgalma, a beszámíthatóság és a jogállami tevékenység minden esetekben elfog, alap feltétel. A konfliktus zónákban és a posztkonfliktusos zónákban gyakran kaotikus helyzetek vannak, helyzet áll lét, jön létre, és itt eh, felmerül az emberi jogok sérelmének aggája. Persze mind a eh, katonák, mind a békefenntartók és mind a magán cégek alkalmazottai eh, hibázhatnak, elkövethetnek emberi jogi sérelmeket, de mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy azt gondoljuk, hogy valamelyik fél az említettek közül öm, nagyobb eséllyel követel emberi jogi sérelmeket, mint mások. Bárki elkövethet emberi, fityet hányhat az emberi jogokra, és mindenkinek be kell tartani a szabályokat. A szerződéses biztonságiak ra nagyon szigorú feltételek vonatkoznak. Az legegyszerűbb kérdéstől, hogy hol laknak, vagy hogy lépnek be az objektumokba, egészen a fegyverviselésig. Az egyes szerződéses munkatársakra az USA teritoriális, tehát területen kívüli joghatósági törvénye vonatkozik, tehát abszolút számon kérhetőek természetesen nem mind, az egyes államok, ahol fellépnek, nem mindig érvényeshetik joghatóságokat, de nagyon fontos fejlemények történtek. Például a Montrői dokumentumot elfogadták a magánbiztonsági cégekről, és mind a Vörös Kereszt Nemzetközi Szövetsége, mind pedig a svájci kormány is elfogadta ezt. Azonban látnunk kell, hogy a szerződésesek nagy ö, többségére már a helyi törvények vonatkoznak, ahol országon kívüli törvényekre van szüksége. ez inkább kivétel sem, mint szabály legyen. A mm, szerződésesek közül amúgy is a legtöbb a helyi országban dolgozik, akikre a helyi törvények vonatkoznak. Afganisztánban 99,7%-a biztonsági alkalmazottaknak helyi lakos. A megelőzés feladatát nem érjük el kizárólag a szabályozással, hanem megfelelő képzésre van szükség, és megfelelő gyakorlati szabályokra is szükség van, amelyek legalább olyan fontosak, mint a különböző előírások. Tehát mindenki számára biztosítani kell, hogy betartsák a szerződéseket. Például Irakban nem egyszer előfordult, hogy vá- megvádolták a magánbiztonságiakat, hogy nem tartottak be a szabályokat, de ugyanakkor nem szabad a, a káoszt összevetnünk a hozzá nem értéssel. Irakban az egyes szerződések végrehajtását nagyon rövid időkre bízták a cégekre, és bizony gyakran nagy teher alatt dolgozott ez a rendszer. Az USA extraterritoriális hadügyi törvényszék működéséről szóló törvény mindent jól szabályoz, de végrehajtás nem mindig jól működött. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a magánvállalkozók nem különböznek azoktól a vállalkozásoktól, akik mondjuk a világiabb helyzetekben, mint mondjuk a technológia transferben dolgoznak. A biztonságiakra is ugyanez vonatkozik, megfelelő felügyelet kell, hogy vonatkozzon rájuk, és végére kell hajtani a szabályokat. A kliensek határozzák meg, hogy milyen feltételeket várnak el a szerződésektől, milyen módon szól, nyújtsanak szerződést, és milyen viselkedési kódexeket tartsanak be. Fontos, hogy megfelelő etikai szabályokat is betartsanak ezek a cégek, és hogy az viselkedési kódex szabályait ne lesen alul kínálni azáltal, hogy alacsonyabb árat kínál valaki, és például a nemzetközi békefenntartó szervezetek szervezete is fontos szerepet játszik. Felvetek néhány kérdést, hogy mit lehet tenni a jövőben. Milyen kötelességeket kell a tagállamokra róni az ipar kapcsán. Közös ellenségünk működik, előre, előttünk jár, és nagyon bizonytalan, hogy hol és milyen hiányosságok vannak. Az ipart készséges partneré kell tenni ebben a folyamatban. A privát szféra biztonságot kíván. Ezek a szürke zónák és ezek a túl bonyolult szabályozási területek sok gondot okoznak. A spektrum második végén pedig ugyanilyen fontos, hogy az ipart ne szabályozzák úgy, hogy végül is kényszerzubbony húzunk rá. Ez minden béke és stabilitási törekvésnek ellenében hatna. Ö, vannak olyan ö, aspektusok, amelyek révén sikeressé tehető ez az ágazat, és a magán ágazat képes lehet újra épülni, és újraépíteni az infrastruktúráit. A magánszféra sok kritikát kapott a béké, béketeremtésben való részvételébe miatt, pedig óriási kapacitása lenne ilyen területen. Minden, ami a béketeremtést hatékonyabbá teszi, az mindenképpen jó dolog. Kimondom azt, amit nem szoktak kimondani, mindannyian ugye humanitárius meggyőződésűek vagyunk, mégis a fenntartható béke és biztonság megteremtése valahogy nem működik. A magánszféra készséges és képes is arra, hogy ebben a tevékenységben részt vegyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Messner úr. Úgy értem, amit mondott, hogy a magán biztonsági cégek piaca nagyon is virágzó, ön szerint, és ha megfelelő szabályok alapján működik, és etikai kódexeket betartják ezek a cégek, akkor teret kell nekik adni. Eddig túl bonyolult a szabályozás. Kulnowski úr kap szót. Ön ma a jogtanácsosunk, ha úgy tetszik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a meghívást is erre az eszmecserére. Betartom a 10 percet, de röviden reagálnék az előttem szóló gondolataira. Azt mondja, hogy mindannyian humanitárius beállítottságúak vagyunk. De nagyon sokféle dolgot lehet a humanitárius szó alatt érteni, és a felelősség szó alatt is. Én általában az emberi jogok és a nemzetközi jog betartásáról fogok beszélni, a magánbiztonsági cégek jogkövető magatartásáról. Azokon a helyeken, ahol válság uralkodik, ö, tudjuk, hogy vannak ilyen cégek, és a jelenlétük ö, és a, hát embereik száma egyre nő, mindegy, hogy most eh, hogyan hívjuk őket, ezek a magánbiztonsági cégek eh, működése attól függ elsősorban, hogy milyen keretek között fejtik ki tevékenységüket, és egyre több olyan tevékenység van, amely katonai jelleget ölt. Ma délután is volt erről szó, hogy ezek a magánbiztonsági cégek és a katonai magáncégek tulajdonképpen egy vákumot töltenek be, illetve maguk is egy vákumban lebegnek, és még nem elég definiált a helyzetük. Én ezzel nem értek teljesen egyet. Van azért jogi keret, amelyek között ők működnek, csak ezt kellene megerősíteni. Vannak persze ezzel bajok, sok büntetlen cselekedet történik, marad büntetlenül, de ezt két területre lehet bontani ezt a problémát a jogalkotásra, és a jog alkalmazás. Az USA-ban ugye ez külön is működik. Ha egy válsághelyzetben ugye ki kell vizsgálni az adott esetet, azt nem könnyű ö, megállapítani, hogy hol van a hiba. Egy biztos, csak kevés ország ö, Afrikában rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, amelyek megfelelő bűnügyi eljárást, bűnjogi, bűnvádi eljárást eh, lehetővé tenne ilyen esetekben, és egyre bonyolultabbak a rendszerek, eh, eh, illetve gyakran átláthatatlanak ezek a rendszerek ahhoz, hogy megfelelően jogszerű eljárás lehessen eljárás lehessen folytatni. Az az állam, amelyik Tehát nem mindegy, hogy melyik országban történik ez a jogsértés, nagyon függ az országtól, hogy mennyire lehet eljárni. És ráadásul, mondom, a definíciók is különbözőek, az egyes országok jogrendjei is nagyon különböznek, és inkább gyakorlati problémák, mint jogalkotási problémák merülnek fel ezen a területen. Ezekre kell elsősorban odafigyelnünk. Sajnálatos valóban, hogy egyes szerződéses partnereink büntetlenséget élveznek kétoldalú megegyezések, egyezmények alapján. Például a Status of Force megegyezés egyezmény keretében működő multinacionális erők ez érvényes, és gyakran kiterjesztik ezt a büntetésmentességet a magán szférában működő polgári személyekre is. A kolléga már említette én is erre utalnék, hogy Svájcban kezdeményezés történt a CCE név alatt, hogy a magáncégek működését, már ilyen magáncégek működését szabályozzák, ezt az anyagot kiosztották, köszönöm, és ö, tevékenységüket legitimálni próbálják, azon országok érintettek ebben elsősorban, amelyek hát ö, ilyen székeket alkalmaznak. A kezdeményezés lényege az, hogy az nemzetközi jog értelmében fogalmazódjanak meg a kötelességeik és jogaik ezen cégeknek, illetve a tagállamoknak, az államoknak általában arra vonatkozóan, hogy hogyan, lehet, hogyan tudják betartani a nemzetközi jogot az emberi jogi egyezményeket. Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság vesz részt ilyen együttműködésben. Magáncégek, katonai magáncégek is részt vesznek a kezdeményezésben, illetve egyetemi szakértők is. A kezdeményezés egy dokumentumban dokumentumot szült, amely egyértelműen felsorolja a bevált gyakorlatokat, amelyekre Messner úr is az előbb utalt. Erre most már lehet hivatkozni, hogyha ezeket a cégeket igénybe veszik. Ez nem kötelező érvényű, persze ez igaz, de megfogalmaz bizonyos tipikus jogsértéseket, amelyek így feketén-fehéren ott állnak, és így nem csúszhatnak ki a tagállamok, illetve hát az államok, és az egyes magáncégek sem a felelősség alól. Egyértelműen megfogalmazza, hogy milyen felelősséggel, felelősségvállalással jár bizonyos tevékenység, minden tevékenység, és bizonyos tevékenységet nem lehet átadni más harmadik cégeknek, ezeket is felsorolja, hogy melyek ezek. Tehát például egy hadifogoly tábor vezetését nem lehet magáncégre bízni, és így tovább. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak saját kezdeményezéseket is kell tenniük, annak érdekében, hogy ezt a valamennyi államra, az egyezményt aláíró államokra vonatkozik, tehát hogy ez az államok jobban, könnyebben be tudják tartani a szabályokat, megelőző intézkedésekre is szükség van, felvilágosító, tájékoztató intézkedésekre, illetve valószínűleg jogszabályokra is, amelyek ezeket a büntetendő cselekményeket ö, megtorolják. Az államok tehát felelősséget viselnek valamennyi olyan cégért, amelyeket maguk bíznak meg, egyébként állami feladatok ellátásával, és amelyeket mondjuk például a katonai egységek mellé rendelnek, vagy olyan előjogokkal ruháznak föl, mint a katonákat. A katonai biztonsági cégekre tehát esetleg több kedvezmény, de több szabály is vonatkozik, és meg kell alkotni az ebben résztvevők státuszát, és nemzetközi ö, jogi szempontból kell definiálni a civil ö, résztvevőket, illetve a professzionálisokat is. Ez gyakran egy határterület, amit nehéz ö, definiálni, nehéz elválasztani a két típusú tevékenységet. Ugyanakkor nagyon nem mindegy, hogy milyennek soroljuk be őket, mert ugye a büntetőjogi felelősségük teljesen más hogyha civil személyek vagy katonai személyek. Ez a nyilatkozat, amely mondom felsorolja a bevált ö, gyakorlatokat, ehhez is segítséget ad a definíció ö, pontosításához. Egyfajta engedélyt ö, lehetne kiadni ezen jegyzőkönyv alapján azon cégeknek, amelyek megfelelnek hosszú távon ezen elvárásoknak, és végül is akkor csak ezeket a cégeket lehetne megbízni, amelyek rendelkeznek ezzel az általános engedéllyel. Ez azonban még arra van szükség, hogy a nemzeti jogalkotásokban is lecsapódjon ez az anyag, és a cégek kiválasztási eljárása során is azonos szabályok érvényesüljenek, illetve a kiegészítő munkatársak toborzása is megfeleljen a nemzetközi és humanitárius szabályoknak. Tehát legyen egy általános norma szerű eljárás, amelyet mindenki betart már a toborzásnál is, és ezen cégek legyenek felelősek a nemzetközi bíróságoknak, hogy lehessen ellenük, vagy egyes tagjaik ellen nemzetközi bírósági eljárást folytatni. Messner úr cégének eh, az anyagát eh, itt ugye kiosztották, ebben is nagyon jó bevált gyakorlatok eh, szerepelnek, egyfajta kódex formájában gyűjtötték őket össze, az a munkacsoport, az a svájci munkacsoport, amely a svájci kezdeményezést megvitatta, és amely jogászokkal, svájci jogászokkal konzultált, és az eredményeket hát végül is megfogalmazta. Példaértékű az EU tagállamai, és átvehetnék ezt, illetve fontos szerepet játszhatnának abban, hogy megszűnjön ezen magáncégek jogi státuszának bizonytalansága, és harmadik országokkal is egyeztetni kellene, illetve más magáncégekkel is, hogy melyek a példaértékű bevált gyakorlatok, az EU-nak ezek mögé kellene állni, és így is erősíthetni az EU az emberi jogok betartását. Ahogy mondtam, létezik egy bevált gyakorlatok listája, amelyre a tagállamok most már hivatkozhatnak, és ezáltal, ennek léte által akár az emberi jogsértések megelőzhetők is lennének. Köszönöm szépen a figyelmet. Sikerült bekapcsolnom a mikrofont. Megadom a tanácsnak, illetve a bizottságnak a szót. Parancsoljanak. Ki előbb? úr? Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. a magánkatonai cégek megbízásának joga valóban tagállami jog, de azért persze a bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az EU-nak ugyanis emberi jogi fenntartásai vannak, és nem csak nekünk, hanem másoknak is világszerte ezekkel a cégekkel. A magáncégek afganisztáni, iraki bevezetése konkrét, komoly felelősségre vonatkozó és büntetlenségre vonatkozó kérdéseket vetett föl. Az EU elkötelezett amellett, hogy a nemzetközi jogszabályoknak minden tekintetben megfeleljen, iránymutatásokat fogalmaztunk meg, és ezek a nem állami szereplőkre is érvényesek, sőt az egyéni felelősséget is megfogalmazza a, az ajánlás. Ebben a tekintetben az EU-nak érdeke, hogy a Montreux dokumentum megvalósuljon, hivatalosabb legyen. Ez egy feltétlenül egy lépés az emberi jogok megvalósulása irányába. Nyilvánvaló, a Montreux dokumentumot még csak nem régiben fogadták el, ezért még nagy kihívás az, hogy ebből végleges és kötelező szöveg legyen. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így legyen. A bizottság tudja azt is, hogy a magánbiztonsági cégek jelentősége mekkora, és fel szeretném hívni a figyelmüket arra egy projektre, amelyet a bizottság ebben a tekintetben nemrégiben megfogalmazott. Ez a, a dél-kelet-kelet-európai Clearing House, úgynevezett Clearing House, amely a Szarajevói Magatartás Kódex betartására irányul. A Szarajevói Magatartási Kódex megfogalmazza a magáncégek minimál, magáncégekkel szemben támasztható minimál elvárásokat, szakmai, emberi biztonsági szempontból. A magatartási kódex számos területet lefed, például ezen emberek toborzását, képzését, a non diskriminatív bevetését. Tehát ennek a projektnek a részében, vagy részeként a szarajvói iránymutatások alapján azon vagyunk, hogy a ezen cégek működését, vezetését, képzési struktúráját és nemzeti jogalkotásokkal való harmóniáját megvizsgáljuk, illetve ezzel kapcsolatban is ajánlásokat tegyünk, illetve hát konkrétan magatartási kódex elkészítését érjük el. Köszönöm szépen, King úr. Geller úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekesnek találtam az eddig elhangzott előadásokat. Noha a Montrői anyagot még nem olvastam, de a rá vonatkozó hivatkozások alapján azt hiszem kimondhatom, hogy krit, ö, mindenféle fenntartás nélkül támogathatjuk azt. Fontos, hogy a magán biztonsági cégek, illetve magán katonai cégek ne ö, egy jogmentes térben mozogjanak, és ez a jogmentes tér ott se legyen, jelen, ahol működnek azon országokban. Tehát ne legyen joghézag, amely ráadásul az érintett polgári lakosság kárára válhat. Ami a biztonsági cégeket illeti, normális körülmények között ezek vagy épületeket, vagy területeket védenek. Ha egy objektumot védenek, az konkrétan körülhatárolható fizikailag, hiszen minden ember, aki ott mozog, az a, arra kiterjed a védelem. Számomra tehát ez egy egyszerű, normális jogalkotási eljárás, persze ez tagállami kompetencia, hogy megállapítsa ezen cégek kompetenciáját, hogy például ilyen esetben viselhetnek-e fegyvert vagy sem. biztos, hogy nem szabad jog mentes területet, ö, vagy hát szabályozatlan területet hagyni, független attól, hogy itt most ö, egy adott ország a saját állampolgárait, vagy külföldi állampolgárokat bíz meg a saját céljai érdekében, e, megvalósítása érdekében. Mindkét szereplőnek ugyanolyan jogai kell, hogy legyenek. Egyik kormány sem könnyítheti meg saját magának a feladatát azáltal, hogy azért bérel mondjuk külföldről ilyen cégeket, mert azokra más, könnyebb, enyhébb szabályok vonatkoznak. Ami a magánbiztonsági cégeket illeti, ezeket általában nem cégek bízzák meg, hanem más magán szervezetek. De ami a magán katonai szervezeteket illeti, Hát ezt más szóval legionáriusoknak is szokták hívni, vagy zsoldosoknak, tehát pénzt kapnak azért, hogy lőjenek. Nos, ilyen esetben, ha kormány bízza meg őket, akkor feltétlenül szükséges, hogy ugyanolyan szabályok vonatkozzanak ezekre az emberekre, mint a saját katonáira. Ilyenkor sem teheti meg, nem használhatja ürügyként egy adott kormány ezen katonai magáncégek más státusát arra vonatkozóan, akkor, hogyha velük szemben eljárást kell indítani, például egy nemzetközi jog megsértése miatt. Tehát szerintem ez kell, hogy az alapelv legyen mindenhol, hogy egyezzen meg a státuszuk a saját katonaság státuszával, és meg kell állapítani, hogy hol érvényesül ez az elv, és hol nem, talán a bizottság ebben nem kompetens, hiszen ez tagállami tanácsi ügy. Nos, a tanácsnak kéne ezt megvizsgálnia, és minden tagállamot beszámoltatnia arról, hogy hogyan érvényesíti ezt az elvet, és ha ez több kormányt érint, akkor ezeknek pedig bilaterális módon egymással egyeztetniük kell, például ha az Irakban vagy Afganisztánban történik, akkor feltétlenül szükséges a tagállamok közötti egyeztetés ha egy állam magánbiztonsági céget bíz meg, védelmi feladatokkal, és nincsen arra vonatkozó szerződés egy másik ugyanebben az operációban résztvevő tagállammal, akkor ez óriási joghézagot és teremthet, és ez visszaélésekre adhat okot. Tehát mindenhol, ahol több ország egyszerre van jelen, ezeket a helyzeteket szabályozni kell, a magán biztonsági cégek, illetve a magán katonai cégek között. Köszönöm szépen! Köszönöm, Geller úr! Kíván bárki még felszólalni a meghívottak közül ebben a témában? Nem hallottam még az ENSZ munkacsoport képviselőjét ebben az ügyben, a zsoldosokkal kapcsolatban. Mi az önök véleménye? Mit mond a munkacsoport? Milyen ajánlásokat fogalmazna meg? Hova jutottak ebben a vitában? Hogyan szabad kell a zsoldosokat toborozni? Milyen Európai Uniós tevékenységek léteznek ezen a téren? Azért hívtuk meg a munkacsoport képviselőjét, hogy ezt elmondhassa. Gevben már találkoztunk, ma nem tudott ő személyesen eljönni. Sőt, ez a Genfi találkozó volt a mai meghallgatás előzménye. Gale úr már elmondta, hogy az Európai Unió mit tehetne. Ugye arra kell törekednünk, hogy valamennyi európai bevetés során, amelyet az európai biztonság és védelmi politikán belül hajtanak végre, ott azonos szabályok érvényesüljenek. Bizonyára van valamilyen összekötő munka az Európai Unió missziói és a magán-privát cégek között. Biztos, hogy léteznek ilyen kapcsolatok. És biztos, hogy itt lenne még mit szabályozni. Érdemes lenne tehát egy rendszeres találkozót szervezni ebben az ügyben, hogy az európai bevetések során az emberi jogok mindenhol egyformán érvényesüljenek, és eleve elkerülhetők legyenek a súlyos emberi jogsértések. Kenze úr, ön említette Abu Grebet és más súlyos eseteket. Abu Ghraibot, de továbbra is veszélyét veszélyt jelent az, hogy ezeket a missziókat ugye bővítik, tovább viszik, és olyan válság területeken, válságos helyzetekben kell majd őket folytatni, ahol hirtelen jogi problémák merülnek majd föl. Képesnek kell lennünk arra is, hogy ilyen esetekben is százszerzalékosan garantáljuk az emberi jogokat. Lewandowski kolléga emlékeztetett arra Kolannowski kolléga, hogy minden lehetséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy az ilyen magánbiztonsági cégek emberi jogi szempontból és humanitárius szempontból korrektül működjenek, és ne történjen olyasmi, hogy az államok rájuk síbolják a kellemetlen feladatokat, mivel ezek joghézakban működnek. Tehát a munkacsoport részéről kérdezem, hogy van-e még valakinek a témával kapcsolatban mondandója, illetve esetleg a jövővel kapcsolatban Kolonovszki úr kér is ismét szót. Decemberben valóban volt egy ülés a svájci parlament és az IKRK képviselői között, és közös látásmód alakult ki a tekintetben, hogy hogyan kell ezt a területet jogilag, jogtechnikailag szabályozni. Jelenleg is zajlik az elemzés, és a Vöröskereszt képviseletében azt hiszem, ezt nincs, nem tisztem most, hogy értékeljem, de szerintem előre haladás mutatkozik. Kinsley úr, King úr is emlékeztetett arra, hogy a legionárius vagy zsoldos szó definíciója áll a probléma gyökerénél, van a probléma gyökerénél, és ezt a definíciót a magáncégek nem vitatják. Csak a jelenlegi definíció szerint gyakorlatilag senki nem tartozik ebbe a kategóriába. Kíván még valaki ezzel kapcsolatban bármit felvetni? Én is ö, ö, tapasztaltam, hogy milyen munkát végzett ez a bizottság, ez a munkacsoport. Szerintem nagyon jól halad a munka, és a, a legionáriusok, a mercenaries fogalmának definíciója már kialakulóban van azt akarom tulajdonképpen csak elmondani, hogy mint az EU-nak lehetősége adódhatna, hogy az ensz végre egyeztessen ebben a témában, és szerintem ha az EU szintjén hoznak egy ilyen szabályt, egy definíciót, az sokkal sikeresebb lehet, mint egy ENSZ definíció. Biztos, hogy az ENSZ-nek és az EU-nak ebben a témában együtt kell működniük, és jobban örülnék, hogyha az EU-tól jönne a szabályozás, és nem az ENSZ-től. Miért? mert az ENSZ már eddig is próbált szabályozni, és gyakorlatilag elítélte a zsoldosokat, csak egyszerűen ezt nem tudta foganatosítani, nem működött, már a definíció sem, pláne nem a végrehajtás. Tehát a magánbiztonsági cégek nemzetközi bevetése során az EU-nak is lépnie kéne, arról sem lehet szó, hogy ezen a cégek szabad mozgását korlátozzuk, csak szabályozni kell az ő működésüket, és szerintem itt legjobb az lenne, hogyha az EU lépne föl szabályozólag. És ne felejtsék el, hogy a nemzeti szintű szabályozás a cégeknek eleve megengedi a szabad mozgást. Egy-egy országban van restriktív szabályozás, de akkor legfeljebb egy másik országba mennek. Ezért lenne jó az, hogyha ezt EU szinten tudnánk szabályozni, hogy ne lehessen kihasználniuk ezen cégeknek a kiskapukat. És mindenhol egyformán ellenőrzés alatt maradjanak. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szólnék az ENSZ munkacsoport munkájáról. komoly munka zajlik ott ebben a témában. A munkacsoport végül is a zsoldasokról egy külön megbízottat, egy jelentéstevőt bízott meg azzal, hogy beszámoljon az ENSZ-nek, és az önök albizottsága részletesebben érdeklődik a munkacsoport munkája iránt, akkor Alexander Nikita nevét szeretném itt elmondani, ő a jelenlegi elnöke a munkacsoportnak, kiváló elnök, és vele vegyék fel akkor a kapcsolatot. Egy másik tagja a munkacsoportnak, pedig dr. Sájszösen Fim, aki ö, nemzetközileg elismert szakembere a témának, és ő is bizonyára ö, kiváló információkkal és tanácsokkal szolgálhat munkacsoportunk kapcsolata ezzel a munkacsoporttal jó volt, de mivel ők kizárólag ugye a zsoldosokra koncentráltak, a magánbiztonsági cégek és katonai cégek kapcsán, ez egy kicsit lelassította az együttműködést. Érzékeltem legalábbis, hogy, hogy a munkacsoportban frusztráció mutatkozik a tekintetben, hogy túlzottan szűknek találják mandátumokat, és szeretnének szélesebb kontextusban foglalkozni a kérdéssel, és szeretnének új mandátumot az ENSZ-től, de ezzel együtt is nagyon hasznos munkát végeznek. Rendben, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a vitát. Lehetne folytatni persze ezt a kérdéskört, főleg egy saját kezdeményezésű jelentést is ki lehetne dolgozni. Mindenképpen további figyelmet igényel ez a téma. És ha mindenki egyetért, akkor folytatjuk a negyedik napi rendi ponttal. Tanulmánytervezet bemutatása a szólásszabadság és a vallásszabadság kölcsönös kapcsolatáról. Egy tanulmányt készítettünk el, ezzel a témával. Aszma Zsorzsi járt nálunk júniusban, és Genfben is gyakran terítéken van ez a téma, valamint az ENSZ közgyűlése is gyakran foglalkozik a vallásszabadság és a szólásszabadság viszonyával, a különböző vallások helyzetével. Ez mindig a vita homlok terébe kerül. Emlékeznek rá minden bizonyal, hogy a Mohamed karikatúrákkal kapcsolatban is intenzíven megvitattuk mindezt, és Evans úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a lehetőséget, azt, hogy ismertethetem önök előtt eh, itt és most ezt a tanulmányt. Ahogyan az imént jelezte, valóban rá kell mutatnunk arra, hogy mennyire lényeges ez a kérdéskör, de ezt eh, nem kívánom hangsúlyozni, hiszen mindannyian tisztában vagyunk ezzel. Amit viszont szeretnénk hangsúlyozni, az az, hogy ez a konkrét kérdés a szólásszabadság, illetve a vallásszabadság kapcsolata. Ezt joggal kezelhetjük egy rendkívül fontos témának, ugyanakkor ezt úgy is értelmeznünk kell, hogy széles körű téma és egyéb kérdésekkel is összefügg. Tehát egy ilyen átfogó környezetbe, összefüggésbe kell helyezzük. És ennek fényében azt gondolom, hogy egy szélesebb körű vita, vita keretébe tartozik. Figyelembe kell venjük, vegyük azt, hogy milyen szerepe van a vallásnak a jelenlegi modernkori demokráciában általánosságban véve, valamint a közszférában milyen szerepet kap. Látjuk azt, hogy különbözőképpen nyilvánul meg ez a vita, és azt hiszem, hogy itt most ennek megny- egyik megnyilvánulásával állunk szemben. De természetesen a szólásszabadság és a vallásszabadság egyéb módokon is összefügg, így például vitás a különböző vallásos jelképek viselése, illetve a ezzel kapcsolatos szabályozások, és ezen kérdések mind összefüggnek, hiszen ezen széles téma körébe tartoznak. Ez a jelentés pedig arra törekszik, hogy a vallás, a hit, valamint a szólásszabadság összefüggését próbálja széles körben felvázolni, de nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, hogy milyen széles ez a szöveg összefüggés, ez a környezet is. Azt is szeretném megjegyezni a jelentéssel kapcsolatban, hogy nyilván elkerülhetetlenül az emberi jogi, a nemzetközi humanitárius jog szemszögéből vizsgálja mindezt egy nemzetközi jogász szemszögéből, és így próbálom ismertetni önök előtt ezt a jelentést. Oda kell figyelnünk még egyszer arra, hogy természetesen egyéb perspektívák is lényegesek, más megvilágításba is helyezhetjük ezt, szélesebb társadalmi nézetekről is beszélhetnék, ezekben nem szeretnék részletesen belemenni, de természetesen vannak teológiai, szociológiai aspektusok is, amelyeket szintén szem előtt kell tartanunk. Talán és meglepő módon, ha áttérhetek magára a jelentésre, el kell ismerjem, hogy eléggé rövid, már abban a tekintetben, hogy nem tud kellően kategorikus válaszokat adni a felvetett kérdésekre. Gyakran azt várják el tőlünk, hogy definitív, kategorikus választ adjunk arra, hogy hol kell meghozni az egyensúlyt a két kérdéskör között. Ez a tanulmány pedig olyan választ próbál adni, hogy megjegyzi, hogy ez legalábbis egy téves megközelítés. Ehelyett a tanulmány arra törekszik, hogy felvázolja azt, ami véleményem szerint egy sokkal inkább árnyalt megközelítés kell, hogy legyen. Megpróbálja megvilágítani azt, hogy hogyan tudunk küzdeni a különböző előítéletekkel szemben, amelyek szintén felmerülnek, és pozitív értelemben megpróbálunk eh, néhány egyértelmű aspektust felvázolni, olyan témákat, illetve feszültségeket, amelyek eh, ezen eh, kérdéssel összefüggésben gyakran felmerülnek. Nehéz absztrakt módon megválaszolni mindezt, konkrét helyzetek is felmerülnek, de lényeges, hogy az alapelveket és a megközelítéseket tisztán lássuk. Úgy vélem, hogy ez alapvető fontosságú, és ez az, amire ez a tanulmány egy kísérletet tesz. Az első lényegi pont, amelyet szeretnék hangsúlyozni, és ez végig vonul az egész jelentésen, hogy habár gyakran a gyakran ellentétbe helyezzik őket, a szólásszabadságot, valakinek a szólásszabadsága szembe helyezkedik a másik ember vallásszabadságával, holott ezek nem egymással versengő értékek hanem inkább kiegészítő jellegűként kell őket tekinteni. De én erre a következtetésre egy olyan tanulmány alapján jutottam, amely jogi megvilágításba helyezi a két érték kapcsolatát, egyéb nemzetközi eszközöket is bevezet ebbe a vitába, és támaszkodom a különböző bíróságok megítélésére. Természetesen most nem áll elég idő rendelkezésemre ahhoz, hogy mindenben részletesen belemenjek, de az első kiinduló pont az Európai Emberjogi Bíróság elé került ügy kapcsán, a Kopinakis Gris ügy, amikor azt nyilatkozta a bíróság, hogy a szólásszabadság, a vallásszabadság az egyik alapja a demokratikus társadalmaknak, a pluralizmus pedig elválaszthatatlan a demokratikus társadalomtól. Eztől függ a demokrácia. Hasonló nyelvezetet használ a szólásszabadsággal összefüggésben is, amikor a bíróság azt nyilatkozza, hogy ez az egyik alapvető eleme a demokratikus társadalomnak, az egyik alapfeltétele a az önmegvalósításhoz és a demokratikus társadalom előrehaladásához is. Tehát ezeket egyenértékű értékként kezeli, és nem szabad relativizálni őket egymással szemben. De hogyha árnyaltabb megvilágításba helyezzük mindezt, és áttérünk a jogi eszközökre, illetve egyezményekre, akkor szintén láthatjuk azt, hogy hogyan kezelik mindezt. Három különböző módot szeretnék röviden érinteni amelyek alátámasztják ezt a megközelítést. Egyfelől nagyon vékony határvonal húzódik meg az vallásszabadság és a szólásszabadság között, amelyeket a 9-es cikk említi, különböző véleményeket, illetve elképzeléseket pedig a 10. cikk említi. Gyakran rendkívül nehéz megállapítani, hogy valami a 9-es cikk értelmében jogosult védelemre, vagy a 10-es cikk értelmében. Amit gyakran elfelejtünk, az az, hogy a különböző hit, illetve nézet a 9-es cikk értelmében a tízes cikk értelmében is védelemben részesülhet, hiszen egyfajta elképzelés vagy nézet megnyilvánulása. Tehát a kettő között szoros az összefüggés. Ez a szoros szerkezeti összefüggés szintén észrevehető, amikor a gyakorlatban tanulmányozzuk a vallás vagy a hit, a különböző eszmék megnyilvánulását. Ha azt nézzük, hogy a gyakorlatban hogyan jelennek meg. A bíróság jó néhány ügy kapcsán azt nyilatkozta, hogy nem minden olyan cselekedet, amelyet valakinek a hite motivál, nem feltétlenül egyfajta megnyilvánulása ennek a hitnek. Ennek ellenére azonban minden esetben a nézetek kifejezése, amelyeket valakinek a hit rendszere vagy rendszere motivál, védelemben részesül az egyezmény értelmében, tehát szoros az összefüggés ebben az esetben is és ez még egyértelműbbé válik, hogyha megnézzük a joggyakorlatot a két cikk értelmében, amikor gyakran igazából választás kérdése az, hogy a szólásszabadság vagy a vallásszabadság értelmében jogosult a védelemre. Hogyha részletesen vizsgáljuk a kérdést, úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű lineáris összefüggés mutatható, mutatkozik a kettő között. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a jogok egymással ütköznek, noha gyakran ezt állítják. Tehát a, kölcsönös, a kölcsönhatás észrevehető, közös értékekre épülnek ezek, és mind a kettő szorosan összefügghet egymással. Ugyanakkor az, hogy a gyakorlatban mindez hogyan nyilvánul meg, jogi szempontból szemlélve, hogy a mérlegelési jogkör hogyan jelentkezik a különböző államokban, amikor az emberi jogok szemszögéből figyelik a helyzetet. Mind a 9-es és a 10-es cikk gyakorlatilag ugyanazokat az általános korlátozásokat mutatja. Emberi jogi perspektívából ezek lényegesek, és gondolok itt többek között arra, hogy a 17-es cikk például azt, azt bizonyítja, hogy a különböző nézetek, elképzelések nem jogosultak az említett cikk általi védelemre. Vannak, agyonban, vannak azonban egyéb területek is, így például megállapíthattuk azt, hogy különböző a megközelítés a gyakorlatban, elméleti síkon legalábbis. A tizedik cikk értelmében a szólásszabadság esetében úgy vettük észre, hogy a méregelési jogkör nagyon árnyaltan jelentkezik. Más esetekben azonban szélesebb ez a mérlegelési jogkör. Ez valóban igaz, és ez azt is jelenti, hogy olyan esetekben, amikor a 9-es cikk szempontjából közelítjük meg a helyzetet, különböző eredményeket és helyzeteket találhatunk ugyanolyan tényállások alapján különböző országokban. Ugyanakkor a gyakorlatban sokkal valószínűbb az, hogy a 9-es és a 10-es cikk szempontjából a kapcsolat a kettő között hasonló kulcsfontosságú iránymutató elképzeléseként, koncepcióként nevezte ezeket a bíróság. A vallásszabadság és a szólásszabadság szempontjából ezek döntő fontosságúak, és szeretném ezeket röviden felvázolni. Először is a semlegesség és a pártatlanság. A bíróság felszólítja az államokat arra, hogy a vallások, illetve a hit vallásos és nem vallásos megnyilvánulása szempontjából az állam semlegesen nyilvánuljon meg hiszen nem részesítheti előnyben a különböző hitek megnyilvánulását az egyiket a másikkal szemben. Ugyanakkor arra kell, hogy törekedjen, hogy semlegesen és pártatlanul járjon el. Fontos azonban ezt más egyéb kulcsfontosságú értékekkel párhuzamba vonni. A pluralizmust és a toleranciát elő kell mozdítani. Ezt nem úgy tekintjük, mint ezen értékek véletlen eredményét, hanem ez egy pozitív cél, amelyetnek elérésére törekedni kell. Ugyanis a vallásos és nem vallásos emberek is kongói kihívásokkal szembesülnek, amikor a pluralizmus és a tolerancia elérését, elérésére tesznek kísérletet. Az állam szerepe ezen esetekben arra szorítkozik, hogy biztosítsa azt, hogy mindannyian élvezhessék jogaikat, és ne érje őket sérelem. Lényeges az, hogy az elképzelések, illetve a nézetek hogyan fejeződnek ki, és a toleranciát értékét nem szabad megsérteni. Az államnak tehát olyan szinten kell fellépnie, hogy előmozdítsa a pluralizmus és a tolerancia térhódítását. Továbbá mások szabadságát és jogait védelemben kell részesíteni, ebből a szempontból pedig a tisztelet elve kulcsfontosságú. Ez az egyik alapvető emberi jogi alapelv, úgy tűnik, hogy egy technikai probléma miatt egyelőre nem tudjuk ezt így folytatni, mondja az elnök. A tisztelet egy kulcs fontosságú működik most? kérdezi az előadó. Tehát a tisztelet Fontos ugye azt is, hogy a technológia szabályait tiszteletben tartsuk, mondja az előadó. Nos, úgy tűnik, hogy a tisztelet fejtegetésével kapcsolatban bizonyos problémák merülnek fel. Nos, a harmadik kulcsfontosságú aspektus tehát a tisztelet. Tiszteletben kell tartani a különböző nézeteket, és a bíróság e tekintetben ismét hangsúlyozta számtalan alkalommal, hogy talán bizonyos korlátozásokat kell alkalmazni mindkét érték vonatkozásában azért, hogy biztosítható legyen, hogy mindenkinek a nézeteit, illetve eszmét tiszteletben tartsák. Tehát következésképpen elmondhatjuk azt hiszem, hogy amit ez a jelentés az itt elmondottaknál sokkal részletesebben fejteget az az, hogy meg kell értenünk a kapcsolatot a szólásszabadság, valamint a vallásszabadság között lehet, hogy másképpen, és nem úgy, mint ahogyan azt gyakran tesszük. Ugyanis egy szintetizált megközelítés, egy különböző módon jelenik meg az egyezményben, ugyanakkor vannak olyan közös elvek, amelyekre ez épül. Vannak kulcsfontosságú elvek, tehát a semlegesség, az objektivitás, a tolerancia, a pluralizmus előmozdítása, valamint a tiszteletben tartás, amelyet a különböző helyzetekre vonatkoztathatunk. Talán azt is mondhatnák, hogy igen, ez így mind szép és jó kérdés, azonban, hogy a gyakorlatban a tények ismeretében ez hogyan valósul meg. Hogyha egyenként vizsgálnánk meg a különböző eseteket, akkor láthatóvá válik, hogy ezen elvek alkalmazása szabályozhatja azt a gondolkodást, amely által megoldhatjuk a felmerülő helyzeteket, és más eredményre vezethet ez, mint talán ahogyan azt a gyakorlatban most tapasztaljuk. Kérdés, hogy melyek a fontosabb értékek, szemben azokkal, amelyek sajnos gyakran a vitát ma uralják. De elnök asszony, itt lezárnám is. Megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Evans úr. Nagyon érdekes előadást tartott a szólásszabadság és a vallásszabadság eh, alkapcsolatáról, alakulásáról illetve arról, hogy ezek hogyan egészítik ki egymást. Ez természetesen egy nagyon ígéretes perspektíva, hiszen elismerhetjük azt, hogy a tolerancia és a pluralizmus egyre erősebbé válnak, a társadalmakban egyre fontosabb szerepet töltenek be. De lehet, hogy ez a két jog esetleg a gyakorlatban visszalépett, visszaszorult tehát a vallás szabadsága a nyilvánosság előtt önmagában megvalósul? Ha igen, ez nem elítélendő, minden esetre ez más helyzeteket is előidézhet, gyűlölettel teli helyzeteket, a tolerancia és a társadalmi értékeket ez megkérdőjelezi. És ez akkor a vallásszabadság kifejeződését korlátozza, holott semlegesnek kellene lennünk, és semlegesen kellene ehhez viszonyulnunk. Azt mondta, hogy a két elvet egyenlően lehetne kezelni, ez persze függ a társadalomtól, függ az államtól, hiszen az állam feladata megítélni azt, hogy a vallásszabadság vagy a szólásszabadság gyakorlása a tolerancia, valamint a másik tisztelete alapján megvalósulhat-e. De persze előidézhet mindez feszült helyzeteket is, amikor egy gyakran semleges kifejezés akár sokkal energikusabb reakciót vált ki. Ez a pozitív megközelítés akár az ellenkezőjébe is átcsaphat. Előidézhet olyan helyzeteket, amikor ez a két elv egymást korlátozza és szegényíti, ahelyett, hogy gazdagítaná. Igen, Valóban ez egy lehetőség, amelyet nem zárhatunk ki. Ugyanakkor, ahogyan mindig, amikor korlátozásról beszélünk, kritikus fontosságú megnéznünk, hogy milyen kontextusban történik ez meg. Elkerülhetetlen, hogy bizonyos különböző társadalmakban, különböző időpontokban, figyelembe véve az ottani vallásos komplexitást, a azt, hogy az alkotmány értelmében a társadalom és a vallás milyen értelmezést kap, ez alapján kell egyensúlyt teremteni a különböző körülményeket tekintetbe véve. Ami azonban véleményem szerint legalább ennyire fontos, az az, hogyha megoldást kívánunk találni ezen nehézségekre, akkor mindig az alapból kell kiindulnunk, és arra kell gondolnunk, hogy a tolerancia és a pluralizmus csak úgy biztosítható, hogyha kizárjuk a nyilvános beszédből azon vallásos vagy azon vitás kérdéseket, amelyek az ellenkező hatást válthatják ki és amelyek nem befogadó jellegűek, nem bizalmat építenek, és amelyek nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a vallásszabadság és a szólásszabadság fokozható legyen a társadalomban. A vallásos és a nem vallásos megnyilvánulásokat is ki lehet használni ahhoz, hogy vallásos vagy etnikai gyűlöletet idézzen elő valaki egy társadalomban, és ez természetesen korlátozásokkal kivéthető, hogyha a gyűlöletbeszéddel szemben például jogszabályok születnek. Tehát megvan az eszköze és módja annak, hogy kezeljük az ilyen szélsőséges eseteket, azon eseteket, amelyek az elfogadható kereteken kívül találhatók. Vannak általános korlátozások is az ilyen helyzetek kezelésére. Itt nem annyira, van, nem annyira az a lényeges tehát, hogy az egyéni vitás helyzeteket szabályozzuk, amelyek a társadalom széles köre számára talán nem vitásak. Vannak veszélyes helyzetek tehát, de megvan annak a módja is, hogy hogyan kezeljük mindezt. Rendben. Nincszer úr kért szót ha ön is kíván hozzászólni ehhez a vitához, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Törökországban Ja, Törökországból jövök, és Törökországban foglalkozunk azzal, amit ön is említett, ez az esetleges ördögi kör amelyre ön is utalt, amikor egy társadalom vallásosságáról van szó, illetve arról, hogy ez a vallásos jelleg adott esetben egy olyan forrássá válhat, amelyet fel lehet használni a lakosság más része ellen azon társadalom, a társadalom azon részeivel szemben, amely nem vallásos. lehetőségünk, van egy lehetőség a kezünkben, olyas valami, ami a vallás szempontjából döntő fontosságú. El kell ismernünk a vallási sokszínűséget. Felmerül bennem a kérdés, hogy mindig nyilvánosan kell ezt megvitassuk, vagy önmagában is ez a vallásos jelleg akár szabályozhatja saját magát. Az alapvető fontosságú kérdés a vallásosság szempontjából éppen az a kapacitás, amelyel maga a vallás rendelkezik, hogy saját magát szabályozza, és tiszteletben tartsa más egyéb vélemények jellegét, akár vallás ellenes vélemények jelenlétét is. Ez egy érdekes kérdés, remélem Evans úr meg tudja válaszolni. Köszönöm szépen. Először is az a gondolat, hogy esetleg előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyben a kifejezett vélemények, a nyilvánosságban kifejtett vélemények nyomást szülnek, és ezáltal a más vallásban hívő személyek, vagy a nem hívő személyek jogai korlátozódnak, ez egy lényeges kérdés. És ez olyas valami, amire azt hiszem, joggal oda kell figyelnünk, annak érdekében, hogy ezt elkerülhessük. El kell kerülnünk olyan helyzeteket, amikor az emberek úgy érzik, hogy nyomásnak vannak kitéve, vagy vallásos nézeteik, vagy a vallás gyakorlása miatt. Ugyanakkor igazából nem lehet vallásszabadság anélkül, hogy meg ne adnánk meg a hívők számára azt a lehetőséget, hogy hitüket kifejezzék másokkal szemben, biztatván őket arra, hogy átvegyék ezt a hitet. Tehát ismételten a válasz nem arról kell, hogy szóljon, hogy kiszorítsunk bizonyos vallásos megnyilvánulásokat a nyilvános szférából, hanem egyenlő feltételeket kell teremtenünk azok számára, akik szeretnék kifejezni nézeteiket, és azok számára, akik irányában ezen nézeteket kifejtik. El kell kerülnünk az olyan helyzeteket, amikor valaki nyomásnak van kitéve, amikor konfrontálódik olyan nézetekkel, amelyeket nem tart magáinak. Azt hiszem, hogy ez a lényeges kérdés, így építhető fel a, kult, a tolerancia és a pluralizmus, illetve a tisztelet kultúrája. Ami pedig az önszabályozást illeti, azt hiszem, hogy a tiszteletben tartás ismét a döntő elem. Hiszek abban, hogy fontos, sőt elkerülhetetlen, tekintettel a különböző hitrendszerek vagy a nem hívő jellegre, hogy az emberek olyan kijelentéseket tesznek, amelyek ellenkeznek mások nézeteivel. Például az Egyesült Királyságban most egy érdekes vita folyik arról, ami a különböző buszokon látható. Egyes szervezetek olyan reklámot írnak ki, amely azt írja, hogy nem létezik Isten, valószínűleg egy másik szervezet pedig azért fizet reklámot, hogy éppen az ellenkezőjét állítsa. Tehát konfrontálódnak a nézetek, ezt nem is szeretném kommentálni. Ami azonban ez, amit ez jelez, az az, hogy az emberek igenis, hogy a nyilvános szférában szeretnék kifejteni véleményüket. Elmondhatjuk azt, hogy ezen különböző nézetek tiszteletet érdemelnek mások részéről. Ez nem ugyanaz, mint amikor valaki a mások által hordott vallásos jelképeket, vagy a mások által kifejtett vallásos nézeteket próbálja nevetségessé tenni, és ezáltal megsérteni a hívőket. Tehát ilyenfajta önszabályozás és korlátozás azt hiszem, hogy alapvető mérföldköve a pluralisztikus és toleráns társadalomnak, amelynek építéséért dolgozunk. Köszönöm, Evans úr. Ha Isten a tömegközlekedés oldalára állt, akkor azt hiszem talán meg lehet menteni a bolygót. Rendben, akkor a vallásszabadság és a szólásszabadság kérdésében ezt a vitát egyelőre lezárjuk, folytatjuk majd természetesen, és legközelebb majd az e Euromediterrán parlamenti közgyűlésen vitatjuk majd meg. Ugyanakkor ez a téma az ENSZ emberjogi tanácsában és más szervezetekben is terítéken van, tehát minden bizonyal visszatérünk majd még rá. És később meghallgattunk még más nézeteket is, amikor a törökországi delegációról beszélünk. Most azonban átérünk az ötödik napi rendi pontra, és úgy látom, hogy megérkeztek vendégeink következő témához, a kambodzsai eszmecsere kérdésében. Különböző delegációk foglalkoznak az ottani helyzettel, különböző állásfoglalásokat is sikerült elfogadni, amikor is szakszervezeti dolgozók, etnikai kisebbségek emberjogi helyzetével foglalkoztunk. A legutóbbi meghallgatásunk ebben a témában augusztus 23-án került megrendezésre, ma pedig az LK Kambodzsa megállapodás keretében tartunk egy eszmecserét. Így például az Emberjogi Albizottság, az Emberjogi Csoport képviselői jöttek el hozzánk, de először talán a Relax főbizottságot, főigazgatóságot hallgatjuk meg, hogy ismertessék ezt a tanulmánytervezetet, és felvázolják azt, hogy a delegációval kapcsolatban mi a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívást. Már augusztus havában felvetettük ezt a kérdést, és ez a bizottság egyetértett abban velünk, hogy érdemes folytatni a civil társadalommal a dialógust, és célra vezette volna egy konferenciót megszervezni. Nos, november hónapban Kambodzsában szerveztük meg ezt a konferenciát, ez nagy siker volt. Nyílt, konstruktív dialógust folytattunk, a kormány mint egy 30 képviselője volt jelen. A civil társadalom képviselői is képviseltették magukat. És a cél az volt, hogy felvessük a kérdéseket, megindítsuk a vitát. Európából sok résztvevő jött. Akik felvethették a problémákat, hiszen, ne tagadjuk, vannak kérdések, vannak problémák, amelyeknél a kormány támogatására volna szükség. Fontos a dialógus, az emberi jogok, a governance vagy a kormányzás, a civil társadalom bevonása, a decentralizáció, azok a kérdések, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak Kambodzsában. De fontos szerepet játszanak azok a problémák, melyek a legutóbbi választások során rajzolódtak ki, leírhatnánk ezt úgy, hogy a demokratikus folyamat jobbítása, és ezen a területen is igyekszünk támogatást adni. Az Európai Parlament választási megfigyelői misszióban is részt vett július havában, ajánlásokat is megfogalmazott, és az ajánlások az akcióterv részévé váltak. Nagyon fontos, a kormányjal és a civil társadalommal való viszonyunkban ezek az ajánlások. 2003 óta egy sor projektet indítottunk útjára az emberi jogok területén, és a továbbiakban is foglalkozunk azon kérdésekkel, melyek nagyon fontosak számunkra. A újságírók véleményelvánítási szabadság, a szólásszabadság, egyáltalán a sajtó számára biztosított szólásszabadság az egyik ilyen kérdés. Azután a kisajátítások és kilakoltatások kérdése, és még van egy sor kérdés, amelyet fel szeretnénk, tematizálni szeretnénk. Elnök asszony, meg szeretném köszönni önnek, hogy napirendre vette ezt a kérdést, és így talán a munkacsoport is megkaphatja a lehetőséget, hogy véleménynyilvánítson. Köszönöm szépen, most Marsi asszony kap szót, aki a bizottságban dolgozik, és a kormány és a civil társadalom közötti dialógus területén tevékenykedik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. A szeminárium alapján szeretnék megszólalni, melyet novemberben Pnompenyben tartottak. És néhány általános következtetést szeretnék elmondani, illetve el szeretném mondani, milyen háttérrel jött létre ez a konferencia. A kambodzsai lakosság negyedét 75 és 91 között megnegyedelte a népírtás, és posztkonfliktusos traumatizált társadalom a kambodzsai. Nagy pusztítás történt Kambodzsában, és az érintett a civil és a jogi intézményeket a szociális viselkedés alapszabályai is megtörtek, eh, virágzott a korrupció. Azonban az elmúlt években bizonyos eredményeket értünk el, 93 óta rendszeres választásokat tartanak egyre csökkenő erőszak megjelenéssel. Olaj, gáz, fa és ásványi anyagokkal rendelkezik Kambodzsa, és eh, esély van a gazdaságban is. Ugyanakkor fennáll az aggály, hogy amennyiben a jogi keretek nem elég kidolgozottak, akkor a lakosság nem fog hasznot húzni a természeti kincsekből. Már most is a korrupció, illetve a megvesztegetés gyanúja áll fenn sok esetben. Nos, a szeminárium három területre tevékeny koncentrált. Egyrészt az állam és az NGO-k, civil szervezetek kapcsolata, a második az antikorrupciós törvény, helyzete, a harmadik pedig a demokrácia és a választási folyamat, és itt az EU választási megfigyelő misszió ajánlásait vettük figyelembe. Ha a kambodzsai állat 1902 állam 95 óta tartja, fogadja el a civil társadalmat, de a szolgáltató NGO-kat nem érinti a kormány viselkedése de az emberi jogi civil szervezeteket még mindig ellenségnek tekinti gyakran a kormány. 2008. júliusában lépett hatalomba a kormány, és meghatal, meg erősítette, hogy ismét egy ember egy civil társadalomról szóló törvényt, tervezetet szeretne elfogadni, amely önszabályozó és um, belső rendet biztosító törvényi kereteket hozna létre. A korrupció elleni törvényre először 94-ben tettek javaslatot, ezt 2006-ban újra megfogalmazták, azonban a parlament elé nem került ez, és egy előbb a költségvetését kell biztosítani. Előbb a költségvetést akarja elfogadni a parlament. Miközben a korrupció jelentősen nő Kambodzsában, és így mind az oktatás, mind a megelőzés, mind az igazságszolgáltatás célját meg kell erősíteni. A törvénytervezet a tanúvédelem intézményét is bevezette volna, még a családok és a vagyonbevallás intézményét is bevezette volna. A donátorok, a civil társadalom és a kormány egyetért abban, hogy szükség van a korrupció elleni törvényes fellépés kereteire. A korrupció elleni testület függetlenségét költségvetési eszközökkel is biztosítani kell, és olyan operacionális alapokat kell biztosítani számára, amely stabillá teszi az intézményt, és így költségvetési alapokkal is meg kell teremteni függetlenségét. A költségvetési függetlenség a parlamenttől is függetlenségét jelentene. Mint hogy a korrupció nagyon sok területet érint, ezért a civil társadalom például Kambodzsa nemzeti eh, ásvány és természeti kincseit szeretné megőrizni a korrupt kizsákmányolóktól, hiszen a múltban sok lakost kitelepítettek, kényszerrel elődöztek lakóhelyéről azért, hogy kitermeljék az ásványi kincseket. A 2008-as parlamenti választások és az elmúlt évek fontos eseményei ugyanakkor aggályokkal töltik meg a szemlélőt a tekintetben, hogy valódi demokrácia alakul ki Kambodzsában. Hogyha a következő Nemzeti Választási Bizottság ugyanolyan mandátummal jön létre, mint az előző, és voltak éppen a pártok a parlamenti képviseleti tükrözi majd a választási bizottság, akkor a vezető párt 75%-os ellenőrzéssel rendelkezik majd a választási bizottság felett, pedig a választási bizottságnak függetlennek, semlegesnek kell lennie azért, hogy a csekkek és a belenszek, azaz a különböző egyensúlyi eszközök megfelelő működhessenek. A CPP politikai dominanciája ugyanakkor az egypárt rendszer irányba mozdította a rendszert. Ezért egy sor releváns ajánlást fogalmazott meg a szeminárium. Ezek az NEC számára elfogadhatónak tűntek, de a, tehát a Nemzeti Választási Bizottságról is szóltak. Az Európai ö, Bizottság TAJEX-ével is együttműködik a Választási Bizottság azért, hogy megalapítsák a függetlenségét. A szeminárium következtetéseit három pontban lehet összefoglalni. Egyrészt ilyen dialógusokra és szemináriumokra szükség van, másodszorban meg kell találni a korrupció elleni testület és a választási bizottság függetlenségének eszközeit. Harmadsorban biztosítani kell, hogy tisztességes és szabad választások működjenek, rendesen szabályozzák a választókat, hozzáférjenek a felek a médiumokhoz, és a panasz benyújtás és felleviteli rendszert is tökéletesítsék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marsics asszony. Most pedig Tun, Tun úr kap szót. Köszönöm szépen, Árak asszony. Beszeretném mutatni delegációnk tagjait az Emberi Jogi Albizottságnak. Tulajdonképpen vagyok én, én egy emberi jogi, 92-ben megalapított emberi jogi szervezet vezetője vagyok. Tőlem balra Liza Teri, a Healthcare Center igazgatója, tehát egy gyermekegészségügyi intézmény, aztán szájba szól jobbomon, aki a Nemzeti Liga elnöke, a Szekund aki a Nemzeti Liga főtitkára, Pakmentá ül jobbra, ő a nők a prosperitásért szervezet igazgatója, az ötödik kollega Lisupát asszony úr, a Nácapát szervezet igazgatója, azután Csiuszumhá, a kambodzsai ügyvédi szervezet elnöke. Bocsánat, Pensamhati ül még mellette. Pensamhati, ő az újságírók klubjának elnöke, valamint egy nagyon népszerű újság lapigazgatója, Gyémára úr, a kambodzsiai, kambodzsai jogi oktatási központ vezetője, Szent Győri asszony, a Szociális Mozgalom Központ igazgatója, Szálvan Cei ül mellette, ő pedig nem más, mint a közösségi támogató szervezete igazgatója, amely kisebbségi csoportokkal foglalkozik, Incentang Xi Tyunkai pedig a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Csikszenkát úr pedig egy nemzetközi és kambodzsai civil szervezet igazgatója. Chan Szaszarot pedig a prózeki észak-nyugati provincia gazdasági fellendülését szolgáló tanács vezetője, Simpson úr pedig egy kommunális projekt vezetője, amely ügyvédeket is tömörít. A kambodzsai delegáció nevében köszönetet szeretnénk mondani az Európai Parlamentnek azért, hogy lehetőséget kínált számunkra, hogy tapasztalatainkat és információinkat megosszuk önökkel. Az Európai Parlament jelentősen hozzájárult az emberi jogok szárba szökkentéséhez Kambodzsában. A választások során az Európai Parlament egy megfigyelő csoportot küldött ki, amely nem csak a választás napján figyelte meg az eseményeket, hanem a választások előtt is utáni időszakban is jelen volt, és így az egész választási folyamat jobbá vált, és kérem, hogy az Európai Parlament folytassa ezen munkáját a jövőben. Az emberi jogok helyzete a múltban amikor rosszabbodott, akkor az Európai Parlament és az Önök Albizottsága mindig múlt és um, nyomást gyakorolt a kambodzsai kormányra hogy változtasson politikáján. Kérem az Európai Parlamentet, hogy nyomon, kövessék nyomon az emberi jogok helyzetét Kambodzsában, biztosítandó, hogy minden Kambodzs lakós ugyanazon alapjogokat élvezze, mint az Európai Unió állampolgárai. E ismerem ezeket a jogokat, és ezekkel szeretnénk megtermékenyíteni és gazdagítani a, a általunk virágba borulni vágyott kambodzai demokráciát. Mindenkinek sok sikert kívánok, és boldogságot kívánok az életéhez. Köszönöm. Merci à vous. Bienvenue donc euh, à vous tous, membres Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, és szeretettel üdvözlöm az egész Kambodzs delegáció és az ő, ő tagjait. Hogyha bárki kérné most a szót, és el szeretné mondani nekünk, hogy milyen kérdés a fontos az önök számára, akkor önöké szó, megadjuk a szót, parancsoljon. Bien. Est-ce que, chers collègue, vous souhaitez... Euh, Kérdezem a kollégákat, hogy euh, szeretnék-e megszólal, megszólítani a Kambodzs delegációt. Kapató úr, tessék, Kapató úr, már látom is, hogy jelentkezett. Elnézést, Márkól. No, Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos nem hallottam a bevezetőt. Ezért inkább még egy picit hallgatni szerettem volna, de hagyd tegyek akkor most már fel egy kérdést. Két kérdés kapcsán, két probléma kapcsán. Egyrészt a kisebbségi kérdésére kérdeznék rá. A Kampucsel Chrom eh, népcsoport helyzete hogyan áll, hányadán áll? Amikor Kambodzsában jártam személyesen, láttam, hogy ez a népcsoport, na hogy is mondjuk, meglehetősen sajátos helyzetben van. A másik kérdésem pedig a Vietnámból jövő, különösen a montanyai népcsoporthoz tartozó menekültekre vonatkozik akik Vietnámból menekültek Kambodzsába. Kambodzsa ezeket erőszakkal fordítja vissza Vietnámba. Nagy aggájaim vannak, hogy ez tényleg jogszerű ez a folyamat, és ugyanakkor itt az erőszak és a, a személyek e, igazságtalan kezelésének e, agája is felvetül. Persze ez az emberi jogok vietnami helyzetére is rávilágít, de a kambodzsai emberi jogok kezelésére is rávilágít, hiszen Kambodzsa a menekültek e, kezeléséről szóló ENSZ egyezmény aláírója. Mi több, az ENSZ meglehetősen az UNHC, UNHCR, tehát az ENSZ fő biztossága is furcsán kezeli ezt a kérdést. Na ez lett volna a két kérdésem, de van egy harmadik is. Választások, választási harc idején jártam Kambodzsában, és arra emlékszem, hogy bár a szabályokat formálisan tisztelik, valójában egyetlen alapvető feltétele a választási kampánynak, mégpedig a tévés kampány feltétele nem állt fenn, illetve ezt a kormány monopolizálta. És a többi párt egyszerre nem jutott televíziós szerepléshez. Mi több, egy-két újságírót a választási harc alatt, kampány alatt pedig le is tartóztattak, de van még egy kérdésem. Mégpedig hogy a falu közösségek vezetői feleltek a bejegyzésért, a lajstromba vételért, és ilyen módon eltorzult a valós kép, ez torzította a valós képet. Én is üdvözlöm az Európai Parlament falai között a vendégeinket, de kérdezem, hogy van-e bármilyen észrevételük ezzel kapcsolatban. Kapát úr ugye a mi kambodzsai specialistánk, Az Amnesty International arról tájékoztatott bennünket, hogy Manu militári személyeket utasítottak ki. Mit szépítsük? Kényszer lakoltattak ki. És kérdezem, hogy ez bevett gyakorlata, vagy nem? Nem tudom, hogy önök közül valaki tudna erről mondani valamit. foglalkozik-e valaki önökkel a kényszer kilakoltatás kérdésével? I try my best to, to answer your, some of your question. And... Igyekszem minden kérdését megválaszolni, és aztán kollégáimnak is megadom a szót, hogyha szeretnének hozzátenni valamit. Az elnökasszony kérdésére szeretnék válaszolni. A mi társadalmunkban ez a kérdés nagyon nagy szerepet játszik. Információink szerint 2008-ban nem egy, hanem 25 olyan esetről számoltak be, amikor kilakoltatták a lakókat, vagy pedig kitervezik lakoltatni, vagy kilakolni terveztetik őket. Körbelül 10 ezer családot érint ez, 50 ezer embert re fog kiterjedni ez a kilakoltatás, és bizony komoly aggályok merülnek fel ennek kapcsán. Még mielőtt elindultunk volna ide, az én szervezet éppen egy eh, éves jelentést tett közé, és arra kértük fel a kormányt, hogy eh, hagyja abba a kényszerkilakoltatások rendszerét, és eh, kérjük az Európai Uniót, illetve a donorok közösségét, hogy lobbizanak a miniszterelnöknél, hogy vessen véget, vagy legalábbis csökkentse a kilakoltatások rendszerét, és az érintette, ha már nem lehet ezt megakadályozni, az érintetteket megfelelően kárpotolják. de a mezőgazdaság és bányaterületek koncesziójának odaítélését is problematikusan tartjuk. 71 magáncég kapott 200 ezer hektárnyi területet csupa múlt évben, de hát ők próbálták a mezőgazdasági lakosságot valamilyen módon kárpótolni, de nem sikerült. Tehát kérjük, hogy hassanak oda a Kambodzs kormányra, hogy akadályozza meg a koncesziók odaadásának ezt a rendszerét. Még egyszer mondom, tízezer családot érint, egyrészt a kilakoltatások, kilakoltatások rendszere, másrészt pedig a mezőgazdasági területek termelési koncesziójának odaítélésének rendszere. Ami pedig a Montanyá népcsoportot illeti, az én szervezetem az ENSZ menekültügyi főbiztosságának is eljuttatott anyagokat, és azt a kérést, hogy a montányáknak adjanak eh, politikai menedékjogot, akik Vietnámból Kambodzsába eh, menekülnek. Azonban különösen helyi szervezetként azt kell, hogy mondjam, hogy a kormány igyekezett megfélemlíteni bennünket, és probléma abban rejlik, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságának nincs jogosítványa, hogy a határra menjen, és a menekülteket maga befogadja, de mi informáljuk őket, mi végezzük ezt a munkát. Őnekik tartózkodási engedélyt kell kérniük, és néha ez két hétbe telik, amíg ezt elintézik. Időközben pedig amíg várnak az engedély kiadására, a kambodzsai kormány adja ezt ki, addig előfordulhat, hogy a helyhatóság letartóztatja őket, és odahat, hogy visszamenjenek Vietnámba. Ez a helyzet. De az utóbbi időben kevesebb montanyá lépte át a határt, hiszen a nemzetközi közösség gyakor, nyomást gyakorolt a Vietnámra, azért, hogy tartsa tisztességbe a kisebbség jogait, és a magasföldi népcsoportot ne kényszer telepítse át máshova. Mint hogy a vietnami kormány már több területet nem tud elkobozni a montanyáktól, ezért is visszaesőben van a menekült hullám. Jegyzem meg csendben, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elnöke itt van körünkben. Talán ő még hozzászól. Látunk tehát egy sor problémát, és ezeket a problémákat a választási, a 2008-as parlamenti választási kampányban próbáltuk orvosolni. Igyekeztünk a szavazólistákat világosan összeállítani, hiszen a 2007-es önkormányzati választásokat sok bírálat érte, hogy úgynevezett szellem szavazók, fiktív szavazók voltak a listán. Az volt a feladat tehát, hogy a lajstromot megtisztítsuk, és 500-600 ezer ember töröltünk ki a listáról, de aztán kiderült, hogy a listáról kitöröltött 600 ezer emberből legalább 10% létező, valódi választé volt, akik ilyen módon kikerültek a választási listáról. A 2008-as választások során ugyanakkor sok más problémát is találtunk, például a szavazó nem találta meg nevét a szavazólistán, a szavazásra jogosult állampolgárok listáján, és ilyen módon nem adhatta el a szavazatát. Ezért most megadnám a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a szót, hogy ecsetelje ezt a kérdést, vázolja föl nekünk a megoldási javaslatokat, illetve mutassa be számunkra, hogy milyen helyzet uralkodott. Köszönöm szépen, parancsoljon öné szó. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Én nem a választási bizottság vezetője vagyok, hanem a utcán élő hajléktalan gyermekekkel foglalkozó szervezettel tehát képviselem, ezért a harmadik kérdésre szeretnék válaszolni. Nem egyszer, hanem többször is megtörtént, hogy az utca gyerekek áldozattává váltak a különböző kormányzati intézkedéseknek, hogy a kormány igyekszik megtisztítani a várost. Legyen Pnompeny szép, tiszta, keltsen kellemes benyomást a turisták számára, és bizony gyakran a utcán élő gyerekeken csattan az ostor. Ez az egyik szempont. Másrészt nem csak 2004 óta, hanem már korábban is úgy állt a dolog, például, vagy később is úgy állt a dolog, 2006-ban mondjuk Nagrahamban is voltak túlkapások, visszaélések. Ez egy olyan terület, ahol nagyon sok alacsony jövedelmű szegény ember él, és ezekben a, ezeken a területeken, ezeken a lakóvezeteken nem csak, hogy szegények az emberek, hanem azáltal szegényednek el még jobban, hogy a kormány úgy dönt, hogy ledózerolja a lakóterületeket. Képzeljék el egy szegény család helyzetét, amikor ledózerolják a lakásokat. Hát a gyerekek utcára kerülnek, és gazdagítják az utca gyerekek ö, csapatát. Még egyszer mondom, én utca gyerekekkel, vagy utcán élő gyerekekkel dolgozom, és ezért pont a Kahorni, a Dei Krahormi kényszerkitelepítés kérdésével, kérdését szeretném felvetni. Mi történt? Nagyon egyszerű, a kormány rengeteg egyezményt írt alá, a gyermekek jogáról szóló egyezményt, az emberi jogú egyezményt, és ennek fényében igenis a kormánynak át kell vállalnia kell a felelősségét D. Krahormban, az embereket egyszerűen elűzték az otthonaikba, kényszerszállásokra közvetítették, a gyerekek nem járhatnak iskolába, és bizony nagyon nehéz Dékra Horman segítséget adni a gyerekeknek. Alig egy tucatnak, egy pár gyereknek tudunk segíteni, nem tudunk ilyen tömeges sok ezer családot segíteni, pedig sok ezer családot épp érint ez az intézkedés. Mi szervezet vagyunk, csak 50 gyermeket tudunk megsegíteni. 50-et. De persze nekik segítünk például az iskola köpeny megvásárlásában, vagy az egyenruhás iskolákban, az egyenruhat is beszerezzük, és biztosítjuk, hogy iskolába járhassanak. Megteszünk minden tőlünk telhetőt az utcán élő gyermekek eh, érdekében, de kérem ne feledkezzenek meg a D. családokról, akik földön futóvá válnak a dózerolás következtében, és kérem támogassák a mi projektünket is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Úgy gondolom, hogy a bizottság elnöke, mármint a választási bizottság elnöke ezt kiegészíthetné és az ügyvédek képviseletében is van egy elnök itt jelen. Az ajánlásokról szólhatna, hogy mennyire független valóban a választási rendszer, illetve az igazságszolgáltatás. Csuszti úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy a Nemzetközi Választási Bizottság nevében, az EU Választási bizottság nevében köszönetet mondjak önnek. Az Európai Unió saját delegációt küldött a választások megfigyelésére, de nem csak megfigyelőket, hanem megfigyelőket küldött, hanem abban is segített minket, hogy lebonyolítsuk magát a választás technikai szempontból. Tanácsadók is jöttek segíteni. Múlt héten két szakértővel találkoztam, és arról egyeztettünk, hogy hogyan lehetne javítani még a választási szabályokon, választási rendszerem. A következő választásokra biztos, hogy valamit javítani fogunk a jelenlegi rendszerem. Köszönöm szépen. Mit kíván mondani az ügyvédek szervezetének képviselője a, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban? Köszönöm. Hughen Hacknak hívnak, az ügyvédi szakmai szervezet elnöke, és köszönöm, hogy megoszthatom önökkel tapasztalatot feladatainat. Abazó elnök megválasztása kapcsán 2008-ban 2008. decemberében voltak a választások. Nagyon sok kiküldetésen vettünk részt, belső kiküldetésen, ahol ellenőriztük és segítettük a jog érvényesülését, és az emberi jogok és az igazságszolgáltatás jogszerűségét betartását. Nálunk olyan a jogrend, amely sajnos nem garantálja száz százalékig az igazságosságot, nem történt meg a hatalmi ágok teljes szétválasztása, a legislatív és az igazságszolgáltatási hatalom ö, nem válik szét, néha mindkettőt a kormány ellenőrzi. A, az ügyvédi szakmai szervezet szeretné, hogyha az EU segíteni, megerősíteni nekünk saját rendszerünket, és szeretnénk a kormányt rávenni egy jogi és igazságszolgáltatási reformra. Az ügyvédi szervezet ö, egész országban nálunk vállalja a szegény emberek képviseletét. Szankölcsia is átvette ezt az elvet, de a Szamocsá abba hagyta ö, az elkezdett projektet, és jelenleg nem elég a költségvetésünk ahhoz, hogy folytassuk ezt a tevékenységet, az önök segítségére számítunk. Köszönöm szépen. Hallottunk tehát egy pénzügyi támogatási kérelmet a projektek kapcsán. A vita végén most a bizottságnak adom meg a szót. Van-e pénzünk ilyesmire? Vannak-e projektek, amelyek ezt a tevékenységet segíthetik? Én vagyok a felelőse az Európai Unió kambodzsai tevékenységének, Pompenben is jelen vagyok. Köszönöm szépen az önök munkáját is, kambodzsai barátaink nevében is és köszönöm, hogy ezt a civil társadalom képviselőiből álló és ügyvédek képviselőiből álló delegációt meghívták, fogadták. Ez a kombocsaiak számára nagyon fontos, mert sajnos eléggé elzárt országról van szó. A civil társadalom képviselői barátaink először utazhatnak Brüsszelbe, és találkoznak EU képviselőkkel. Ma délelőtt a bizottságot ismerték meg, aztán az Európa Tanácsba is elmennek, és az itteni civil társadalom, civil szervezetek képviselőivel is majd találkoznak. Tehát fontos, hogy ez az országnak ezen izolációja végre ö, enyhüljön, megszűnjön. Meggyőződésem, hogy az Emberi Jogi Bizottság, a bizottság most nagyon nagy jót tett, azáltal, hogy fogadta ezeket a képviselőket, mert gyakorlatilag nincsen szavuk ezeknek az embereknek, szervezeteknek a világban, pedig több százezer kambodzsait képviselnek, és hát több százezer kambodzsainak nincs ezért semmilyen szava beleszólása a dolgok menetébe. Ezt szerettem volna mondani még továbbá azt is, hogy ez a jelenlegi misszió most többféle európai projekttel egészül ki, tehát egy továbbképzésen is részt vesznek a kollégák, és először vannak jelen gyakorlatilag a kambodzsai civil szervezetek képviselői itt. Már is a sajtóban támogat, támadják őket, azt mondják, hogy visszajönnek a bizalommal, a hatalommal, de ezzel együtt úgy érzem, hogy nagyon hasznosak voltak a találkozók, például a miniszter helyettes úrral és hogy végre elkezdődött ez a párbeszéd, ez önmagában nagyszerű. Ezek az emberek normális esetben nem jutnának külföldre, és úgy néz ki, hogy most ez a párbeszéd hosszú távú lesz, tehát nem csak egy alkalmi szeminárium, egyeztetés, továbbképzés, hanem az eheti látogatást továbbiak követik majd, a bizottság legalábbis ezen dolgozik. Azt szeretnénk ugyanis, hogy valamennyi ágazatból és valamennyi téma kapcsán, de főleg ugye a korrupciós ügyek, jogi ügyek, a civil szervezetek státusza kapcsán, az elüldözöttek kapcsán ö, egyeztetések történjenek közöttünk és a kambodzsai civil szervezet képviselőivel. A választás kapcsán az Európai Unió megfigyelő missziója kapcsán sikerült ezt megszervezni. Ez volt egyébként az első nagy, igazán átfogó delegáció részünkről is Kambodzsában, 45-en voltak benne, és ez az első nagy vegyes delegáció Kambodzsából is, amelybe ellenzékiek is bekerülhettek. Tehát szeretném látni, hogy szeretném, hogyha ebben a kontextusban látnák ezt az ügyet, és hogy a kormány végül is elengedte ezeket az embereket. A jövő választásának tükrében ez hát örvendetes hír. Elnök asszony, a választási bizottság leszögezte, hogy a múlt és a múlt eh, héten két EU szakértővel folytatott megbeszélések során leszögezhettük, hogy javul a közhangulat, és a következő választások előkészítése jobb lesz, mert még azért mindig volt kritikára ok. Nagyon szívügyűnek tekintjük továbbá azt is, hogy a, ez elüldözöttek tulajdonát sikerüljön megmenteni. Múlt héten erről is egyeztettünk, ugyanis a katonaság és a rendőrség ezeket az embereket ugye erőszakkal üldözte el. Promptemben is elmondtam a képviselőknek, hogy ezek az elüldözések, bűncselekmények gyakorlatilag lapásnak felelnek meg, ezeknek az embereknek jogaik és tulajdonuk volt, és ez továbbra is megilleti őket. Az, hogy kiutasították őket az országból, és megfosztották őket tulajdonuktól, ez így nem járja. Az Európai Unió képviselete missziója ezt egyértelműen leszögezte, és ezen erüldözött emberek képviselőivel is egyeztetett, kapcsolatba lépett, közülük is itt vannak néhányan, szívesen megadnám nekik a szót, hogy magukról az üldözésekről beszámolhassanak, de eh, mi európai szinten eh, is szeretnénk intézkedéseket foganatosítani a kambodzsai kormányjal szemben, emiatt a trojka már egyeztet erről, és eh, az elnökség megadta ehhez nekünk a mandátumot. Hivatalos látogatást teszünk majd Kambodzsában, abból a célból, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen a valós helyzet, hogy sikerült-e a menekülteket valahol befogadni. Egyelőre olyan híreket kapunk, hogy áram és vízellátás nélküli táborokban vannak betegek, vannak köztük, éjszesek vannak köztük, terhes asszonyok, és mindezekre senki nem figyel oda. Gyalog kellett 17 kilométert megtenniük amikor elüldözték őket, többségük elvesztette munkahelyét. És a jelenlevő kollégák több mint fele olyan nem kormányzati szervezetnek a tagja, amelyeket, amelyet korábban üldöztek, noha már 15 EU programban sikerült a részvételüket generálnunk, gener, garantálnunk, a demokratikus intézmények felépítéséről szólnak ezek a projektek többnyire, és a mi van felni delegációnk pedig elmondta, hogy mindenképpen segítőre kíván e szervezetek vonalá nyúlni, és azért kívánjuk őket bevonni, hogy ezáltal is megmutassuk elkötelezettségünket az emberi jogok mellett. Ez egy folyamatos munka tehát. Nagyszerű, köszönöm szépen akaratukat, elkötelezettségüket. Köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek. Nagy öröm volt számomra, hogy fogadhattam önöket itt a bizottságunk nevében. És további hasznos ittatózkodást kívánunk önöknek. További jó eszmecseréket és saját otthoni munkájuk sikeres folytatását az Európai Bizottság támogatásával. Ön kíván még szólni? Parancsoljon! Köszönöm, asszonyom! elnökasszony, Engedjék meg, hogy valamit még tegyek, hiszen kaptunk néhány kérdést, és nem mindegyikre válaszoltunk, például a kambodzsai kisebbségek ügyére sem. A, a kisebbségek, illetve a benszülöttek különböző kategóriák. Az indigenous benszülött emberek azok, akik már régóta, generációk óta a hegyekben, az erdős területen laknak, a kisebbségként pedig a kampucsai uh, iszlám hitű kínaiakat uh, tekintjük. Ezt a pontosítást szerettem volna még eszközölni, és tájékoztatni szeretném önöket az őshonos lakossággal kapcsolatos problémákról. Körülbelül 1,4%-át teszik ki ők a kambodzsai 40 milliós lakosságnak, legalábbis 88-ban ez volt az arányuk, és ők is sokféle csoportra oszlanak, sokféle nyelvet beszélnek a hegyi térségben. Legalább 15 provinciában élnek ilyen emberek, és ők a hagyományos szabályok szerint élnek, így művelik a Földet, és persze miközben a külső világ nagyon gyorsan változik, ezért ők egyre inkább elvesztik ellenőrzésüket a saját természeti erőforrásaik felett, a hagyományos technikák, technológiák kimennek a divatból, a földművelési technológiák kihalóban vannak a külső erők miatt, és nemzeti tervünkbe bevettük azt is, hogy nagy hogy az őshonos lakosság által lakott területeken végrehajtandó nagy beruházásokat felül lehessen vizsgálni olyan szempontból, hogy azok mennyire kiegyeztethetők a fenntartható kulturális fejlődéssel sajnos sok az ilyen óriás projekt, így gyakorlatilag funkcionális analfabétákról van szó, akiket, akikkel nem is lehet ugye demokratikus dialógust folytatni így módon, írásban, és a döntéshozásba őket nem vonják be. Fontos, hogy velük szembeni szolidaritást gyakoroljanak a kormányképviselők, a beruházók, mert nagyon sok embert érintenek ezek a beruházások. Ez a probléma egyébként összefüggésben van, ugye a koncesziós építkezésekkel is, a, a föld kisajátításokkal is, a nemzetközi és külső cégek elvileg garantálják azt, hogy az őshonosok helyben maradhassanak, ugyanakkor egy 10 ezer hektáros területet jelöltek ki számukra, ezt a 2001-es föltörvény garantálná, de ezt úgy tűnik, hogy nem tartják be, nem alkalmazzák. Ami pedig az ENSZ nyilatkozatát illeti az őshonos lakosságról, a, ennek a végrehajtása megint csak késésben van, Kambodzsa szerte ugyan erősen halatják hangjukat, a, az őshonosok és az kambodzsai parlamentben is hivatkoznak az ENSZ nyilatkozatra. 2007-ben volt egy ilyen vita a parlamentünkben, ne? és akkor azt hangzott el, hogy ennek az ENSZ nyilatkozatnak prioritást kell élveznie, élveznie az őshonos lakosság területén végrehajtandó projektek kapcsán, valóságá kell válnia az ott abban foglaltaknak, de úgy tűnik, hogy a kormány mindeddig semmilyen intézkedést nem hozott annak érdekében, hogy ez bármilyen módon valósággá váljon. És ami pedig a föld tulajdonáslás kérdéseit illeti a földhöz való jog egyenlőségét és a, a föld bejegyzésének kérdéseit. A 2001-es földtörvény megadta az őshonos lakosságnak a közösségi terület fogalma alatt az ott lakás jogát, ugyanakkor a föld művelési minisztérium nálunk ezt nem valósítja meg, ezt a jogszabályt, és folyamatosan azt halljuk, hogy a kormány a, a föld bejegyzés ügyében nem hallgatja meg az őslakosok panaszait, nem hajtja végre tehát a már hivatalosan elfogadott jogszabályt, ha végrehajtanák azt, akkor az őshonosok bejegyeztethetnék saját földjüket hivatalosan is sajátjukként, és így nehezebb lenne tőlük elvenni azt. Tulajdonjogot formálhatnának arra, ahol eddig csak spontán módon laktak. Így módon ebben a pillanatban az őshonosok nem is remélhetnek semmiféle kárpótlást, hogyha a földjüket elkobozzák, kisajátítják, hiszen hivatalosan nincsen rá joguk bejegyezve egyelőre. Próbálja meg befejezni, ha kérhetem. Még egy gondolat. Az, hogy a föld kisajátítások elsősorban a szegényeket sújtják, az a szegényeket, és egyre nagyobb mértékben történik ez a folyamat, egyre erősödik, és ez persze megfélemlítéssel, fenyegetéssel is együtt jár, az egyes közösségek vezetőit rendszer szerűen megfenyegetik. Nem, hogy nem konzultálnak velük, hanem megfenyegetik őket, hogyha ellenállnak, akkor milyen intézkedések következnek. Ezt feltétlenül el szerettem volna mondani, és itt is az EU közbelépését várjuk, hogy segítsen megerősíteni ezeket az őfeles közösségeket, és támogassa az ő demokratikus törekvéseiket is. Köszönöm szépen. Mindent értettünk, azt hiszem. Ö, és nagyon fontosnak tartjuk azt a problémát, amelyet ön is megfogalmazott. Mi is foglalkozunk egyébként már a problémával. Tavaly és volt már képviselőjük itt, és egyeztettünk vele. Nagy öröm volt Önöket itt látni, köszönöm, hogy megjelentek. Most pedig rátérünk a következő napirendi pontunkra, amely egy delegációs út megbeszélésre Törökországba és Japánba szándékozunk utazni. Kérem, hogy csendben vonuljanak ki, akiket ez nem érint, hogy meg tudjuk vitatni a témát normális körülmények között. Inseria úr jelenlétében, aki Párizsban és Isztambulban is egyaránt professzor az ottani egyetemeken. Fogunk erről most egyeztetni, és meg is kérem őt, hogy vezesse be a témát. on <laughs> sait, on sait jamais avec l'enfant. Voilà. Alors, euh, retour sur la délégation conduite en Turquie. Donc... Na, tehát beszéljük meg a törökországi utazást. Insel urat kérem, aki itt van a körünkben, hogy mondjon nekünk az egyes kérdésekkel kapcsolatban néhány tudnivalót. Mi történt a múltkori ülésünk óta Törökországban? Minden évben elmegyünk Törökországba, tehát nagyjából ismerjük mi is az ottani beszédpartnereinket, de a helyzet változik, és szeretnénk friss információkat kapni. Jelenleg, minthogyha a társadalom egyre nagyobb része kétkedne az EU csatlakozás nagyszerűsége tekintetében, de úgy gondolom, hogy a csatlakozási folyamatot előbb-utóbb mégiscsak le lehet majd zárni. Én a delegáció vezetője, vezetője vagyok, és ugye francia politikus, és mindig el kell mondanom, amikor oda megyünk, hogy itt nem mindenkire jellemző Európában a, a vonakodás Törökország csatlakozásával kapcsolatban, hanem igenis vannak olyanok, akik ezt nagyon szeretnék. Az első utunk során, amikor éppen a tárgyalási fejezeteket kezdték megtárgyalni, akkor minden nagyon dinamikusnak tűnt. A lakosság támogatta az ügyet egyértelműen, tele volt lelkesedéssel. Most azonban úgy tűnik, hogy egyre többen kétkednek, mind az eredmények, mind az irány tekintetében. És a reform folyamat, mint hogyha ugyancsak megakadt volna, mindenképpen lelassult. Tavaly már folytattunk a török alkotmány módosításokról vitát. Bonyolult a kérdés, aztán az AKC vel kapcsolatos problémákra tudtunk választ találni, aztán a helyhatósági választások kapcsán is gondok merültek föl és lehet, hogy pont a helyhatósági választások miatt lassultak le a reformok. Egyre több a nemzeti, nacionalista megnyilvánulás Törökországban, és a társulás csatlakozás perspektívája, minthogyha a háttérbe szorulna. Van persze azért egy olyan vörös fonál, amely végig vezet a folyamaton, de a kulcsszavak ugyanazok. Biztonság, terrorizmus, a török nép egysége. Ha erről a három témáról témán kívül másról is akarunk beszélni, akkor egyre több feszültség alakul ki, sok újságírót, például, hogyha rákérdeznek a szociális problémákra, vagy embriói társadalmi problémákra, akkor egyből elzárkóznak a törökök, és minél jobban hangsúlyozzuk ezeket a problémákat, annál kisebb az esély annak, hogy itt két éven belül történjen valami. A büntető törvénykönyvben megreformálták a 131-es cikket, és mintegy 280 esetről tudunk, amelyekben nem történt ecik alapján büntetőjogi eljárás. 17 újságírót tartanak ebben a pillanatban minimum a 301-es cikk alkalmazására hivatkozva fogva. Egyes főszerkesztők az egyes újságoknál saját újságíróikat bemószerolták, hogy az adott újságíró nem ö, a vonalnak megfelelően ír, és a kormány pedig ö, közvet tett, közvetlen nyomást gyakorol az újságírókra, az egész sajtóra, és Damoklesz kardjaként lebeg az újságírók fölött a büntetés. Nem beszélhetünk tehát a véleménynyilvánítás szabadságáról, korlátozzák az internet hozzáférést, egyes websájtokat letiltanak, és ez mindenféle jogszabályjal ellentétes, erről már az igazságügyminiszterrel váltottunk szót. Továbbra is van kínzás a börtönökben, erről már évek óta kérdezzük a török kormányt, hogy mit tesz, hogy ez megszűnjön. 352 személyről tudnak a különböző nemzetközi szervezetek, akik biztos, hogy kínzásnak voltak kitéve. 2008-ban is 10 új esetről szereztünk tudomást. és ezek bizonyára nem merítik ki az összes ilyen esetet, amelyekről tudunk, mert kevés áldozat tudja a hírt hát kifelé eljuttatni nemzetközi szervezetek felé. Egy további lehetséges hipotézis az, hogy a 2008-as júniusi törvénymódosítás miatt a rendőrség könnyebben nyúlhat erőszakhoz, erőszakos kényszerítő intézkedésekhez, és ezt a rendőrség használja is. Az úgynevezett stop and shoot felszólítás után, ha az illető nem áll meg, akkor lőhetnek rá, és legalább 36-an váltak már áldozatává ennek az új könnyített fegyverhasználati gyakorlatnak. 2008. júliusában született tehát ez a szabály a lőfegyverek könnyített használatára vonatkozóan. Aztán Isztambulban épült egy ultramodern börtön, ezt meg is látogattuk. Ez olyan modern volt, hogy be se tudtuk járni, akkora, olyan nagy volt, és ott szivárványhártya teszten mennek keresztül a rabok, de a látogatók is, és modell értékűnek szánják a törökök ezt az ultramodern modern börtönt. Erről nem sokat tudok mondani. Azok, akikkel beszéltünk, azok a nők, azok ö, panaszkodtak a fogvatartás körülményeire, és arra, hogy már több mint egy éve ülnek úgy, hogy még eljárást indítottak volna velük szemben. Ez is súlyos gond, hogy a, a vizsgálati fogság ideje nem korlátozott, és a bevándorlókat, befogadó táborokat is megvizsgáltuk, megnéztük. Az EU más országokkal együtt együttműködik a visszafogadási egyezményekről és a tartási körülményekről. Az EU-ban egyértelmű szabályok vannak arra, hogy minek kell minimálisan megfelelni az ilyen táboroknak. Törökországot sokan használják azonban tranzitországként, és hiányzik még Törökországgal az az visszafogadási egyezmény, amely az ő speciális helyzetüket szabályozná. Meglátogattunk egy menekültábort is, meglehetősen ö, nyomasztó, vagy hát elször tehát szörnyű volt az, amit ott tapasztaltunk. Egy, egy ideiglenes épületet adtak erre a célra át, és a fogvatartás, vagy hát a, a körülményei katasztrofálisak voltak. Több mint egy éve vannak ott sokan, és még azt sem tudják egy év után, hogy kihez fordulhatnának jogi tanácsért és a helyzetük rendezéséért, és azt sem tudják, hogy van esélyük a a saját hazájukba, vagy arra, hogy szabadon engedjék őket. Tehát nem csak, hogy nem engedik őket szabadon, és nem utasítják őket ki, hanem bizonytalanságban tartják őket. Gyermekes anyák is voltak köztük, akik minden joguktól megfosztottak. Gyakorlatilag parkolóként használják ezeket a táborokat, és nem a mi hibánk volt az, hogy nem tájékoztatták a tábor vezetőit arról, hogy mi jövünk, de örültünk, hogy nem tudtak felkészülni ránk, mert láttuk a valós körülményeket így, katasztrofális viszonyokat tapasztaltunk. Volt ott például egy menza az első emeleten, első emeleten vannak a férfiak, emeletes ágyakon alszanak, és ott aztán minden előfordul, minden elképzelhető. Nem, hogy nincs tévészoba vagy olvasó szoba, hanem mindent együtt kell, hogy végrehajtsanak az ott lakók, együtt esznek a szobában, és így tovább. Nincsen hozzáférésük még az ENSZ menekültügyi főbiztosának képviseletéhez sem, hogy egyáltalán menekült jogot kérhessenek, tehát a helyzet súlyos. A második emeletem pedig van egy olyan osztály, ahol a problémás eseteket, a pszichológiai problémákkal küzdködőket zárják össze, nagyon nyomasztó volt ez a látogatás. Találkoztunk egy afgán diák lányjal is, akit újra meg újra elkapnak, egy razia során fogták el Isztambul központjában, és az ő helyzete teljesen kilátástalan, a belügyminiszterrel is egyeztettünk erről, és azt mondta, hogy azt nyilatkozta, hogy megpróbálnak az ENSZ menekültügyi főbiztossához fordulni, annak érdekében, hogy az ott fogvatartott személyek megismerhessék jogaikat, illetve kiutat találhassanak a helyzetük megoldására. A belügyminiszter azt ígérte, kötelezettséget vállalt, hogy hozzájárul a helyzet megoldásához, és azt hiszem, hogy ez az Európai Bizottság számára is jelzi, hogy itt az ideje, hogy egy visszafogadási egyezményt kidolgozunk Törökországgal. Ha figyelembe veszük, hogy milyen létesítményekben őrizték az embereket, hiszen mi csak Isztambulban jártunk, de ha arra gondolunk, hogy Törökország keleti részében mi a helyzet, valószínűleg ott sokkal kétségbe ejtőbb. Ez volt a két helyszíni látogatásunk. Találkoztunk a török nemzetgyűlésben dolgozó képviselőkkel, az emberi jogi bizottságban dolgozó képviselőkkel. Nagyon jól kiismerik magukat az emberi jogi kérdésekben, kitűnő szakemberek különböző tanulmányokat, jelentéseket végeztek el, és azt kérték tőlünk, hogy az Európai Unió támogassa a jelentésükben foglalt ajánlásokat azon viták során, amelyeket Erdogán úrral folytat majd le az Unió. A belügyminiszterrel találkoztunk, az igazságügyi miniszterrel. Volt egy másik jelentés is, amelynek tárgya Randink meggyilkolása volt, és ez egy olyan jelentés, amelyet a miniszterelnök kért. Senki sem számított arra, hogy elkészül majd ez a jelentés, de aztán végül mindenkinek a kezébe eljutott a nyomozás pedig folytatódott, hiszen ott van Randing esete, de beszélhetnénk három papnövendék esetéről is, és Szántól püspök helyzete volt a másik, amelyről említést tehetnénk. Mindezen ügyek összekapcsolódnak az Erdogan ügyjel, amelyről a vita során beszéltünk. Mi azt kértük, hogy hozzák mindezt a nyilvánosságra, és a nyomozás folytatódjon annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg az ilyen esetek. És ezáltal elérhessék azt, hogy felszámolják ezt a hálózatot, amely teljes büntetlenséggel tevékenykedik. És fontos az is, hogy megvilágítsuk ezen eseteket, és felelősségre vonjuk azokat, akik ezen bűncselekményeket elkövették. Hiszen lehet, hogy olyan emberek is érintettek, akik a hadsereg legmagasabb szféráiban tevékenykednek. Ez az, amivel foglalkoztunk látogatásunk során. Az igazságügyi miniszter, vele korábban már tárgyaltunk, és az volt a benyomásunk, hogy a reformprogram kevéssé keltette fel érdeklődését. Ami pedig az új alkotmányt, illetve egy új alkotmány kidolgozását illeti, a viták során ez nem igen került előtérbe. Ez pedig meglepett bennünket, ugyanis az volt a benyomásunk, mintha önkényesen kezelnék ezt a civil társadalomban is. Úgy tűnik, hogy egy évvel ezelőtt ez napirenden volt, de a legutóbbi látogatásunk során az volt a benyomásunk, hogy hogy változott a helyzet. A sajtótájékoztatón azt nyilatkozták, hogy ez az egyik legfontosabb megoldandó kihívás. Mivel barátaim nincsenek itt, akik a delegációban részt vettek velem ezen a látogatáson, hogy esetleg emlékeztessenek olyan dolgokra, amelyeket elfelejtettem volna. Szisztel úrnak adnám meg a szót, hogy kiegészítse az általam elmondottakat. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a delegáció jelentését, és az a benyomásom, hogy a tavalyi jelentéshez képest bizonyos haladás figyelhető meg Törökországban az emberi jogok helyzetét illetően. Úgy tűnik, hogy némi vonakodás figyelhető meg, ugyanakkor reformok is történtek. Az igazság azonban az, hogy nem tudható, bizonyos területeken miért születnek reformok, más területeken viszont nem, tehát visszalépésekről kell szólnunk. Törökországban az emberi jogokkal kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy egyfelől léteznek bizonyos elvek, másfelől azonban ezen elvek gyakorlati alkalmazása nagyon véletlenszerű. Ez függ attól, hogy milyen személyek az érintettek, illetve milyen régiók, megfigyelhetjük, hogy különböző helyeken ugyanazon személyek súlyos emberi jogi jogsértésnek vannak kitéve, máshol azonban védelemben részesülnek, tehát semmilyen fajta logika nem figyelhető meg. Azt hiszem az Európai Unió már felhívta a figyelmet erre a visszás helyzetre, és a jog mellett fontos kérdés a rendészeti szervek kiképzése, illetve az igazságügyi szervek képzése. A jog alkalmazása az, ami úgy tűnik, hogy problémákat vet fel. Vannak bizonyos ágazatok, illetve területek, ahol lassabb volt a reformok haladása, a leglassabb azonban az igazságügy területén figyelhető meg. 2007. júniusában a rendészeti szervek esetében kilátásba helyezték azt, hogy az erőszakot is alkalmazhassák. Ez pedig nem kifejezetten Törökországra jellemző, de ez az, ami Törökország esetében a leginkább felkelti a figyelmet, ugyanis a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából hangsúlyt kapott ez, és éppen ezért a demokratizáció némileg lelassult. Említette azt a jelentést, amelyet a miniszterelnöktől várnak a rendészeti szervek hatáskörével kapcsolatban, illetve a rendőrségi szervek hatáskörével kapcsolatban. A hatóságok nem kerülték el Rand Singh meggyilkolását, holott, ahogyan azt most már tudjuk, rendelkeztek erre vonatkozó előzetes információval. Interneten is olvashattunk erről, és az igazság az, hogy ez a jelentés valóban megrázó. Megrázó, ha figyelembe vesszük a rendőrség, illetve a titkosszolgálat fellépését, azt, hogy milyen hanyagul jártak el a hatóságok, már szinte cinkosságról beszélhetünk. Ez pedig olyas valami, ami nem elfogadható. Azt kell mondjuk, hogy teljes volt a hanyagság a részükről. Ez az, amit ebből a jelentésből kiolvashatunk, hogy miért beszélünk, beszélünk hanyagságról, azért, mert egy örmény személy volt az érintett, aki a, akit a hadsereg megfigyelés alatt tartott, a jelentésben pedig említette a kurz problematikát is. Megítélésem szerint ez az a gordiuszi csomó, amit még át kell vágni Törökország demokratizációja szempontjából, ennek érdekében. A, említette, hogy milyen jogsértések történtek és továbbra sem sikerült megoldani a kult problematikát. De van egy másik problematika is, amely 2009. január 1-től felmerült, ez pedig az, hogy a közszolgálati adó kurd nyelven is közvetít. A jelentésükben megemlítik, hogy 1980 és 1991 között a kurd nyelv be volt tiltva a közszolgálati adóban. Ez azonban most egy komoly előrelépést jelent. Elmondhatjuk tehát, hogy a kurd nyelvet nem lehet, nem mondhatjuk el azt, hogy nem használható Törökországban, és azt hiszem, hogy így a közszolgálatban is, az adminisztrációban is előrelépés várható. Ott van ugye a nemzeti egység dogmája. Ezt azonban a gyakorlatban is értelmezni kell, hiszen elméletben nagyon jól ki van ez dolgozva, de a gyakorlatban alkalmazni kell egy nemzet, egy állam, egy zászló, egy nyelv. És ennek a dogmának van négy értelmezése. De ha ezt figyelembe veszük, akkor nehezen oldható meg a kurd problematika. Másfelől pedig a kurd lakosság önazonosságának elismerését követeli, a nyelv használatához való jogot, azt, hogy tanulhassanak az iskolákban is kurd nyelven. Rámutatott egy további kérdésre. Ami az emberi jogok érvényesítését illeti. Ugyanakkor van egy másik jelenség is, egyfajta szociális konzervativizmus Törökországban. Egyre inkább fokozódnak olyan politikai és szociális magatartások, amelyek nonkonform viselkedési formák, összefüggnek a rendőrségi elnyomással, az igazságügyi elnyomással, ez az, amire ez az erkölcsi konzervativizmus is épül. Emlékezzünk arra, amit a vallással kapcsolatos vitában hallhattunk. Van egy negyedik dimenzió is. A jelentésük következtetésében szerepel egy mondat, amelynek értelmében 2007-ben és 2008-ban az politikai intézmények szintjén reformok történtek. Ugyanakkor ezen reformokat felfüggesztették. Nyomatékosíthatjuk, hogy Törökországban van egy szektor a hadseregben, a rendészeti szervekben, az intézményekben is, a társadalomban is. Vannak bizonyos erők, amelyek parlamenten kívül kívánják a hatalmat gyakorolni, és éppen ezért arra törekednek, hogy politikai nyomás gyakorlásával azt a legitimitást, amely alapvetően a parlamentből származik, ezt alássák, visszaszorítsák. Láthattuk ezt a köztársasági elnök megválasztása során, amikor a hadsereg ultimátumot fogalmazott meg és az alkotmányos reformok legitimitását miért ásták alá? Azért, mert egyes személyek elkezdték azt állítani, hogy a parlamentnek nincs legitimitása ahhoz, hogy az alkotmányt módosítsa, még akkor is, hogyha többséggel rendelkezett, mert pedig ez rendkívül nyugtalanító, hiszen ezen kijelentések azok, amelyeket nyugatpártinak titulálnak, tehát azt hiszem, hogy mindenképpen egy paradox helyzettel állunk szemben valójában ezek a leginkább reakcionárius erők. A helyzet rendkívül nyugtalanító, és ez egy valódi próbatétel. Ugyanis kérdés, hogy valós-e a politikai szándék? Valós-e az a szándék, hogy a múlt nyomait eltakarítsák? Ez a folyamat összefügg a büntetőjogi eljárások problematikájával, illetve azzal, hogy ezek mennyire felelnek meg az emberi jogi elveknek. Ezen túllépve azonban elképzelhető, hogy Törökországban egy új fejezet veszi majd kezdetét ezen folyamat következtében, hogy talán véget vethetünk egyszer mindenkorra ezen gyilkosságoknak, ezen destabilizáló kampányoknak, és a kivételes állapotnak. Az Európai Parlament tehát fontos, hogy a továbbiakban is szoros figyelemmel kövesse ezt a folyamatot. Most pedig áttérve a 301-es cikkre jó hírekkel szolgálhatok, ugyanis valóban vannak olyan újságírók, akiknek perem még nem zárult le. Azon petíciót benyújtók, akik bocsánatot kértek az örmény néptől, és ugye elhangzott az a vád, hogy nincs szólásszabadság, azt kérték, hogy a 301-es cikk értelmében ítélje el a petíciót benyújtókat, azonban ez nem történt meg. És végezetül két észrevétel. A jelentésben szerepel egy dimenzió, amelyel kiegészíthetnénk ezt a jelentést, ez pedig a vallásszabadság érvényesítése. Nem csak a korlátozásokról kell beszélni, a nem muzulmán kisebbségek jogainak korlátozásáról. A parlament jó néhány alkalommal foglalkozott ezzel, hanem az iszlámon belüli kisebbségek, az aleviták jogainak érvényesítése is említést érdemel. Ez ugyanis problematikus, a kormány pedig blokkolja, maga a kormány blokkolja az előrelépést. És végezetül azt szeretném megjegyezni, hogy az unióhoz való csatlakozás perspektívájának eltávolodása nem segít a törökországi helyzet javulásájon, ugyanis egy paradoxonnal állunk szemben. A márciusi választások szempontjából Lényeges az, hogy megszűnik-e a reform melletti elkötelezettség, vagy sem. Éppen ennek az ellengezője kell, hogy megtörténjen, ha bár 2001-ben már ennek lehettünk tanúi, amikor is az unióhoz való csatlakozás perspektívája megnyílt, és a választások során óriási versengés vette kezdetét a politikai erők között a reformok érdekében. Az európai államok éppen ezért nagy felelősséggel rendelkeznek, ha figyelembe vesszük a demokratizáció késlekedését Törökországban. Köszönöm szépen. Az államügyész úgy döntött, hogy nem üldözi a petíciót begyújtókat, de a belügyminiszter úgy tűnik, hogy nem tette meg ugyanezt a lépést, vagy igen, hát ez fantasztikus. Mikrofont kérjük megkapcsolni. Igen, valóban ez összefügg a szólásszabadsággal, mondja az előadó. Nos, visszaemlékezem a törökországi delegáció látogatására, az új alkotmánya kapcsolatos kérdésekre. Nem tudom, hogy mit nyilatkozott a legfelsőbb bíróság, hogy mennyire bonyolult egy új alkotmány kidolgozása. Az alkotmány négy cikke nem módosítható. Még akkor sem, hogyha többség hogyha többség ezt kívánja. Figyelembe kell venni azon cikkeket, amelyek nem változtathatók, és ugyanez a korlátozás egyéb cikkekre is kiterjeszthető, éppen ezért akadályozza a kormány a folyamatot. Egyes alkotmánypártiak pedig azt nyilatkozzák, hogy az alkotmány módosításához egy alkotmányozó gyűlés összehívására van szükség, már pedig egy alkotmány, egy megválasztott nemzetgyűlés általában nem nevezhető ennek. Tehát ebben elik a probléma nehézsége szará. Nem, elnézést kell kérjek, amiért nem lehettem itt a vita során. Mindössze egy van, amit szeretnék hozzátenni a látogatásunkhoz. Múlt héten némileg meglepett Erdogán úr nyilatkozata a, azt követően, hogy, a, hogy Davosban kiszaladt a leszaladt a színpadról, és az is meglepett, hogy milyen fogadtatásban részesült Törökországban, egyfajta nacionalista hangvételű fogadtatásban részesült. Rendszeresen kapok e-maileket ankarai professzoroktól, egy olyan professzortól, aki kommentálta azt, hogy milyen fajta antiszemitizmus ütötte fel fejét Törökországban ennek a terjedelmét nem mértem fel kellőképpen, de azt hiszem, hogy rendkívül jelentős. Egyfajta zsidó szövetkezésről beszélnek, amely hatalomra törekszik, és megpróbálja Törökországot uralma alá vetni, tehát egyfajta szélsőséges nacionalizmus az, amely ilyen kérletéseket tesz, és antiszemita jellegűek ezek a nyilatkozatok. És kétségtelen, hogy a diplomácia dolgozik, ugyanis Törökország a közel-keleti térségben nagyon fontos szereplő volt eddig, egyfajta közvetítőként, brókerként tekintettek Törökországra, de a közelmúltbeli fejlemények némileg megkérdőjelezték ezt a szerepet. Mindössze ennyit szerettem volna felvetni. Nem tudom, hogy szeretne reagálni erre, arra, hogy milyen győzedelmesen tért vissza Erdogán úr Törökországban. Nos, Erdogán úr reakciója milyen is volt pontosan? Hát az igazság az, hogy jól reagált, ugyanis nagyon nagy lelkesedést váltott ki Törökországban. Törökországban a lakosság túlnyomó része úgy véli, hogy az izraeli válasz, az, ahogyan Izrael reagált a palesztin problémára, teljességgel elfogadhatatlan. De nem hiszem, hogy az antiszemitizmus ezzel hozható összefüggésbe, hiszen van egy látens antiszemitizmus Törökországban, sajnálatos módon, ennek tanúi vagyunk, noha nem beszélünk róla eleget. Az antiszemitizmus általában a szavak szintjén jelenik meg, de nem torkollik tettekbe. Az emberek fejében némi zavar keletkezett, és Erdogan mindössze azt próbálta meg, hogy mederbe terelje a dolgokat. A zsidók és az izraeli állam ezzel összefüggésben a zavar eléggé egyszerű amikor tüntetéseket szerveztek az izraeli nagykövetség előtt, akkor ezek jogosak voltak. Ugyanakkor, amikor valaki egy zsinagógával, egy zsinagóga előtt kezd el tüntetni, akkor az már nem elfogadható. Tehát egy ilyenfajta kavarodás keletkezett, történtek bizonyos hibák, Erdogan pedig arra törekedett, hogy mindezt kijavítsa, és azt mondta, hogy a nacionalizmussal, a zsidó nacionalizmussal szemben küzdünk, ugyanis a cionizmus az emberek nagy többsége számára azt jelenti, hogy a cionisták mind zsidók. A 30-as évektől, a 20-as évektől fogva mindig is volt egyfajta antiszemitizmus, ez tehát nem újdonság, sajnos voltak pogromok 34-ben, a vallási uh, kisebbségek elleni cselekmények, beleértve a zsidó közösség elleni fellépéseket is. Tehát ez az antiszemitizmus, ez egy olyan jelenség, amelyet fel kell tárnunk még Törökországban. És végezetül annyit jegyeznék még meg, hogy Törökország nem csak hogy felfedezte a, ezt az antiszemitizmust a társadalomban, hanem a török társadalom döntő többsége arra is kénytelen volt felfigyelni, hogy rasszizmus is megjelent Törökországban, holott eddig azt gondoltuk, hogy Törökországban a rasszizmus nem létezett. Rendben, köszönöm szépen. Ez lett volna minden. Azt hiszem, hogy bővített elnökségülést elhalasztjuk holnap délre.